Uh, uh, Köszönöm szépen. Kérem, hogy foglaljanak helyet, így időnk lesz a napirendi témák megtárgyalására. Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása maga. Úgy látom, hogy nem integetnek helytelenítőleg, tehát feltételezem, hogy ezt elfogadtuk. A következő pedig a jegyzőkönyv elfogadása július 16-a ülésünkről. Nem látok észrevételt, úgyhogy elfogadottnak veszem. Hármas napi rendi pont az elnök közleményei. Egyetlen bejelentésem van. Az interneten webstreaming segítségével láthatók, hallhatóak vagyunk, úgyhogy kérem, hogy mindenki úgy viselkedjen. És ezzel a négyes napi rendi ponthoz érünk, ami a Gazdaság és Monetáris Bizottság 2010-es ülés naptára tervezetének az elfogadása. Ez változatlan egy kivétellel. A koordinátorokkal megállapodtunk július 21-én a következőben. A február 23-án délután nem tudunk ülést tartani, mert úgy tűnik, hogy rengeteg más szakbizottság is kitűzte arra napra az ülését. Ahogyan korábban már kifejtettem, jövő évre meglehetősen sok ülést ütemeztünk, mivel jogalkotási feladataink vannak. És aztán ma estig úgy tekintjük, hogy amennyiben észrevétel nem érkezik, akkor elfogadtuk ezt az ütemezést. Köszönöm. És most pedig az eszmecsere következik Sir David Tweedivel, a Nemzetközi Számviteli Standard Testület elnökével. Sir Davidet sok szeretettel köszöntöm körünkben. Legutóbb akkor járt itt, nem is olyan régen, illetve 2007. április 7-én, április 10-én elnézést, tehát <clears throat> a számviteli kérdésekkel, a gazdasági válsággal, illetve az IS 39-es előírásnak a módosításával fogunk foglalkozni, illetve az IASB és az FASB együttműködésével foglalkozik majd Amerika részéről, és a G20-as csúcsa a számviteli szempontból. A papíron meg is kapták azt a nyilatkozatot, amit kiadtak ebben a témában, illetve a képviselők megfelelő időben megkapják majd. Ez a koordinátorok számára szolgáló dokumentummal együtt háttértájékoztatást ad, és átadom a szót Sir Davidnek. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon örülök annak, hogy megkaptam a lehetőséget arra, hogy ismét önök előtt szóljak pár szót a pénzügyi válságról és annak következményéről. Természetesen a más kérdésekre is szívesen válaszolok majd a végén. Volt egy texasi milliárdos, aki kiváló bulikat rendezett, és egyszer meghívta a vendégeket egy úszómedencéhez, tele eh, krokodilokkal, és azt mondta, hogy aki az az első, aki átúszik, kap 10 millió dollárt és a lányom kezét. Az első, akinek sikerült kihízták, hát kihúzták a másik oldalon, eh, kérdezték, hogy 10 millió dollárt kér a eh, rancsomat, lányom kezét? Nem, nem, nem, egyiket sem. Mit szeretne? Nem, azt az embert szeretné megtalálni, aki még az elején belökött a medencébe. Nos, kicsit mi is így éreztük magunkat ezzel a válsággal. Azért, ha megengedik... E, megosztanám önökkel, hogy pontosan mit kívánunk tenni. Kritikus ponthoz érkeztünk a pénzügyi közösségben, Európában különösen. Jó néhány e, dolgot kívánunk tenni az elkövetkezendő pár évben, annak érdekében, hogy a pénzügyi infrastruktúrát átalakítsuk, és szeretnénk éppen ezért az önök szakbizottságával két oldalról kapcsolatot létesíteni, és hogy azt említettem az asszonynak, szívesen akár egyénileg is konzultálunk önökkel az önöket foglalkoztató kérdésekben. A múlt héten találkoztak a G20 vezetői, és új számviteli szabályokról állapodtak meg. Ez nagyon fontos, mert Európa volt az első, tette meg az első lépést, hanem az új nemzetközi szabályok lefektetése érdekében irányában. 2001-2002-ben és jó néhányan követték Európa példáját. 117 ország használ most már ezeket a számviteli szabályokat. 2007-ben Kína, tavaly Izrael, idén Chile, csatlakozott Brazília jövőre, 2011-ben Korea, India, Japán és Kanada fog. 2012-ben Indonézia, Szingapur, Malajzia, Mexikó. Tehát fokozatosan az egész világ átveszi ezeket a közös számítási szabványokat. Az amerikai Egyesült Államok nem szerepel ezen a listán, annyiban önnek is feltűnt, majd 2011-ben döntik el, hogy konvergencia mellett döntenek-e vagy sem. Ezért van az, hogy a jelenlegi munkaprogramunk egyik fontos eleme annak biztosítása, hogy a nemzetközi és az amerikai szabványok ne térjenek el jelentősen, ami majd megkönnyítheti Amerikának hogy átvegye a nemzetközi szabályokat, anélkül, hogy a szuverenitását veszélyeztetve érezni. Az egyik olyan dolog, amelyet mindenképpen szeretnénk biztosítani, az az, hogy önök naprakész információval rendelkezzenek a mi munkánkkal kapcsolatban. Jövő héten Amerikában, utáni héten pedig Japánban járok majd. Ahogy nyilván tudják, az ECOFIN eh, előtt is jártam már, egy hónapon belül újra megyek az ECOFIN tanácshoz, az önök mapájában meg kell, hogy találják azt a levelet, amelyet szeptember 15-én küldtünk a G20 vezetőknek. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy mi megfelelően és gyorsan léptünk fel, amikor a válságról tanást szereztünk, amikor egyértelmű vált, hogy tennünk kell valamit. Különböző aspektusait vizsgáltuk a válságnak, szakértőket vontunk be, a világ minden részéről, Európából is, az Amerikai Egyesült Államokkal, egy számviteli szakértői bizottságot, amelynek a feladata az, hogy a hiányosságokat megtalálja, azonosítsa. Jó néhányan Európából jöttek. Stephen Hedrill, a brit biztosítók szervezetét képviselő Hans Hogerfost, az AFM, a holland hatóság képviseletében Michel Prada, Tomás Opado Klaus Péter Müller, a Commerzbank felügyelőbizottságának elnöke, és Lukas Papademos, az Európai Központi Bank alelnöke. Július végén tették le az asztalra az ajánlásaikat, amelyeket természetesen önöknek is eljuttattunk. Mik az ajánlásaik? Lesz, akinek ez egy kicsit túlságosan távoli lesz, de én skótként hozzászoktam, hogy nekem minden távoli. Én amikor egy számviteli cégnél, egy könyvvizsgáló cégnél dolgoztam, akkor elvittem a hebridákra őket egy vizsgálatra, két londoni partnert, és a Financial Times-t keresték az újságosnál, és amikor mondta az öreg hölgy, hogy a mait vagy a tegnapit keresték, és mondták, hogy a mait szeretnénk, mondta a hölgy nekik, hogy hát akkor jöjjenek vissza holnap. Gondolhatják, hogy egy londoninak ez mi, milyen volt. Tehát távoli, bonyolult dolgokról fogunk belni. A pénzügyi stabilitási eh, volt eh, mivel foglalkozik az ajánlásokban, a nem likvid eh, piacokkal, a mélegen kívüli tételekkel és a kockázattal kapcsolatos tájékoztatással mind a három területen mi egyébként reagáltunk a fel eh, az ajánlásokra, eh, Tavaly ilyenkor adtunk egy jelentést a nem likvid eh, piacok eh, tisztességes értékelésével kapcsolatban, amit az Európai Bizottság nagyra értékelt. Európai és amerikai, illetve mi és az amerikai társ eh, szervünk között volt egy kis élménykülönbség, de megpróbáljuk ezeket közelíteni a jövő év ben remélhetőleg erre sor kerül majd. A mérlegen kívüli tételekkel kapcsolatban az átláthatóságot hangsúlyoztuk, annak érdekében, hogy csökkentsük a válság idején is a kockázatokat. És azt hiszem, hogy a mi normáink, szabványaink kiállták az idő próbáját. Korábban jó néhány európai cég az amerikai szabványokat használta, átállt a nemzetközi standardokra, főként a nemzetközi szabályok alatt, mivel egyszerűbb volt a leányvállalatokat kapcsolatos számítási szabályokat betartani, ami pedig a kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatást illeti, nos itt a különböző pénzügyi eszközökkel kellett foglalkoznunk. Mi elsősorban az IS-39-re szabványra utaljak, hogyha valaki azt állítja, hogy érti ezt a szabványt, akkor nyilván nem olvasta végig az egészet, ez gyakorlatilag érthetetlen, mi is úgy örököltük, úgy kaptuk örökül, ezzel kell most valamit kezdenünk. ennek a szabálynak az használatával több probléma is van. Az Európai Bizottság eh, tavaly arra szólított eh, fel bennünket, hogy eh, hogy van az, hogy Amerikában a hitelderivatíva kötelezvényekkel kapcsolatban eltérő szabályokat alkalmaznak, illetve a fair value témáját az eladható pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, és a fair value tisztességes értékű opciók át osztályozásának a kérdését is, de hát erre majd később visszatérhetünk. Mi lezártuk már a munkát a nem likvid piacokkal kapcsolatban. Az amerikai eh, szabványügyi hatósággal most eh, együttműködünk a CDO-kkal kapcsolatban, tehát a hitelderivatívákkal kapcsolatban. Ők eh, már letették a javaslatukat az asztalra, és a meglévő impairment szabályokkal, illetve átminősítési szabályokkal kapcsolatban. A tanács előtt van most ez a kérdés. Az IS-39-es szabály teljes átdolgozását javasoljuk, remélhetőleg az év eleje előtt ezt be tudjuk fejezni, mindig prioritás volt. Ezért számunkra, ezért már április 1-én bejelentettük, hogy egy fél éves projekt keretében fogjuk ezt az IAS 39-es szabványt eldolgozni. A G20-aknak is be tudtuk jelenteni, hogy a nemzetközi számviteli szabványokat próbáljuk egyszerűsíteni a pénzügyi eszközökre vonatkozóan, szóval az amerikai társadalmunk megváltoztatta az álláspontját. Áprilisban ez a szabvány testület vagy számviteli szabályokat megadó testület megváltozott véleménye miatt fel kellett gyorsítani a folyamatot az áprilisban bejelentethez képest. A célunk az volt, hogy egyenlő szabályokat hozzunk létre, azonban ez még bonyolultabbá tette volna a szabványokat. Hogyha egyszerűsíteni akarunk, akkor az egész szabványt kell átírni. Most ez az új prioritásunk, és célunk az, hogy a szabvány egyik részét, ami az impairment témájával foglalkozik, azt mindenképpen átírjuk. A júniusi ECOFIN ülésen elmondtam, hogy az IASB valóban mindent megtesz annak érdekében, az év vége előtt letegye az asztalra ezt az új IAS 39-es javaslatot. Az impairment és az átcsoportosítási kérdésekre két hónapot adtunk a közvéleménynek, hogy kommentálja a javaslatainkat. Több mint 200 ilyen visszajelzést kaptunk a bankokkal, biztosítókkal és a szakértőikkel alaposan egyeztettünk ez ügyben, szerintem tudjuk tartani az évvégi határidőt. Arra kérjük a bizottságot és a tanácsot, hogy próbáljanak nekünk segíteni ez ügyben. Van azonban pár kérdése javaslatunkkal kapcsolatban a, a classification és a measurement témában, tehát a besorolás, illetve a mérési kérdésekben pénzügyi eszközökre vonatkozó számviteli szabályok eh, egyszerűsítése a célunk, ezt, ugye ezt a G20-oknak is elmondtam. A javaslatok következetesek arra eh, való tekintettel, hogy a, például a Bázeli Bizottság és egyéb érdekeltek eh, véleményét figyelembe vegye, és költség alapú számvitelt biztosítson, átlátható szabályokra van szükségünk, de a gazdasági valóságtól sem szabad elrugaszkodnunk. Ehhez kiegyensúlyozott kritériumokat próbálunk lefektetni arra vonatkozóan, hogy mi számít költségnek és mi számít értéknek. Ez természetesen az intézmények üzleti modelljétől függ majd. Nem javasoljuk azt, eh, hogy eh, a bankok, amelyek alapvetően letéteket helyeznek, és, és amelyek hitelt nyújtanak, ezt hagyományosan fogjuk kezelni. De amelyek különböző más egyéb például mérgező pénzügyi eszközöket, vagy derivatívákat és egyéb ilyen furcsa dolgokat kezelnek, ott természetesen más szabályokra van szükség. Ezekre vonatkozóan az amerikai álláspont elfoglalható javaslat elfogadható számunkra több okból is. Először is az unió eh, kérését tartjuk eh, szem előtt, ennek megfelel ez a javaslat, a bonyolultságát ennek a, ezeknek a szabályoknak csökkenti, egyszerűsíti, de nyilván előfordul majd ez a pillanat, amikor a cégek átsorolják majd egyes eh, költségvetési elemeket a költségsorba, amelyet a jelenlegi szabályok alapján nem tehetnek meg, az átsorolás a, a fair value opció miatt lehetővé válna végezetül. Ez csökkenteni a azokat a költségeket és azt az extra adminisztrációt, ami a jelentéstevés vagy tájékoztatási kötelezettségből adódik. Sokan azt mondják, hogy ehhez időre van szükség. Az Európai Unió is kinyilvánította, hogy vakon nem követhetjük az amerikai példát, pedig mégis valahogy tartani akarjuk az évvégi határidőt. Az amerikai szabványt egyébként egy részterületen már pár éve átvettük, de ez nem szokásunk, de hogyha egy problémára az amerikai szabvány átvétele megoldással szolgál, akkor mm, nincsen ellenvetésünk, de hogyha az amerikai szabályokat egy az egyben átvennénk, akkor ez az egyenlő versenyfeltételeket nem biztosítaná. A az értékvesztésre vonatkozó amerikai e, szabályok teljesen mások, mint Európában. Nem véletlen, hogy az amerikaiak jobban, e, jó néhányan jobban szeretnék az, e, ezeket az új értékvesztési szabályokat, mint az amerikaiakat. Először 2007. februárjában tettünk erre vonatkozó javaslatot KKV-kra vonatkozóan. Tavaly lefektettük írásban is az álláspontunkat, tehát ezek nem teljesen új és légből kapott javaslatok. Nagyon fontos számunkra ez a kérdés, de a G20-ak más kérdésekre is ráirányították a figyelmünket, E, például a hitelekből származó veszteségekre vonatkozó szabályokat, a Bázeli Bizottsággal, e, befektetőkkel együttműködünk azért, hogy egy valóban jövőbe tekintő javaslatot e, az amerikai és nemzetközi szabályok helyére ilyen újabb szabályokat vezessünk be. Ehhez természetesen átfogó, nyílt konzultációra van szükség, mindent megteszünk annak érdekében, hogy az érdekeltek, az ECOFIN, a központi bankok, a pénzügyi felügyeletek, befektetők, és természetesen az önök szakbizottsága véleményét is kikérjük. A visszajelzések azt mutatják, hogy az érdekelt felek, az érintettek nagyra értékelik ez irányú munkánkat. Biztosítatom azonban önöket, hogy a lefektetett munkaprogramunkat tartani kívánjuk, nyilván ilyen rövid időben, csak a pénzügyi válsággal kapcsolatban tudtam önöknek röviden felvázolni, hogy mit is végzünk mi, de még azért felvillantanám, hogy milyen más kérdésekben kívánok együttműködni Amerikával a közös szabályok érdekében. E, ide vonatkoznak a e, biztosítások, a nyugdíjak, illetve a veszteségek. Június 2011. júniusára kívánjuk ezt a folyamatot e, befejezni. Természetesen önöket is tájékoztatjuk arról, hogy hogyan haladunk ezzel, és hogyha kérdéseik vannak, akkor természetesen szívesen tárgyalunk önökkel erről. Nagyon fontos számunkra, hogy eh, az önök véleményét is eh, kikérjük. Végezetül hadd mondjam el, hogy mennyire fontos az, hogy Európa támogatja ezt a globális kezdeményezést, ezt a, a Európa az egyik legfontosabb támogatónk, és ezt nagyra becsüljük. Valószínűleg eh, generációk óta most először van igaz esélyünk arra, hogy globális szabványokat fektessünk le. Amikor középiskolában, gimnáziumban jártam, emlékszem, 1-0-ra vezettünk, az ellenfél egyik játékosa olyan gyors, úgy megrúgta a labdát, hogy majdnem a fejemet is levitte, alig tudtam megmozdulni. Kapufára rúgott, Eh, amire megmozdultam, addigra visszapattanó labdát sikerült kivágnom, mindenki ennek, ennek eh, engem ünnepelt, pedig tulajdonképpen én az egyel korábbi lövést próbáltam védeni. Remélem, hogy ez a pénzügyi piacok esetében nem így lesz, időben tudunk reagálni, és időben megfelelő szabályokat tudunk számítára vonatkozóan lefektetni. Um, Köszönöm szépen. Elment a mikrofonom, de most megint bekapcsolódott. Azt mondták, hogy igyekezzünk a megfelelő mikrofonba beszélni, úgyhogy ebből adódtak a problémák. A hozzászólók listáján Jean-Paul Kózez szerepel elsőként, úgyhogy közben a francia tolmácsolás angolul hallgatók állítsák be a megfelelő csatornát. Jean-Paul, köszönöm elnök asszony, köszönöm elnök úr is, hogy eljött, és tájékoztatott bennünket. Egészen őszintén közvetlenül fogalmaznék. Konkrétumokat vártam volna az általánosságok helyett. Néhány apróságot szeretnék felvetni. Például a G20-ak integrációját hogyan látja ezeknek a javaslatoknak a eh, fényében az IASB eh, és a G20 integrált együttműködése hogy fog megvalósulni. Aztán a fair value, a eh, piaci érték az hogyan alkalmazható mert úgy gondolom, hogy sürgősen ki kell találni az alkalmazásnak a területeit, aztán az IASB és az FASB valamint a bizottság együttműködése fontos területeken, amelyekről egyelőre nincsen szó. Tehát ez lenne a három fontos kérdésem. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. A G20-ak javaslata nagyon egybevág a miénkkel, tehát a komplexitás csökkentése, egységes szabványok az egész világ számára, és igyekeztünk befejezni illetve igyekszünk az Egyesült Államokkal 2011. júniusig befejezni ezt a munkát. Tehát a G20-szal egybevág ez az egész. Aztán a helyes piaci érték ügyében annyit tudok mondani, hogy ez az egész úgy állt elő, hogy valószínűleg a fair value szabályt egy kicsit túl hangsúlyozták A tanácsadó csoport azt mondta, hogy a számvitelben a, alábecsülték a veszteségeket egyes pénzintézetek. Ennek az oka az, hogy tulajdonképpen a megfelelő piaci érték kevésbé érhető úton, mint ahogyan gondolni szokták. Például a becslések szerint az amerikai bankok nyilvántartásának csak a 25%-a tartalmaz fair value értékeket, és ebből adódhatnak a problémák. Tehát gyakorlatilag a hitelállománynak a nyilvántartása változott értékben, és erre nem tudtak időben reagálni. Ami a bázeli helyzetet illeti, bázellel is egybevág a munkánk. Egyetértünk velük, az új tapasztalatok valós költségen mutatják a hitelállomány nyilvántartást, és hogyha a kamatot az ember szeretné beszedni, illetve a tőkeként lévőségeket, akkor célszerű költségszinten nyilván tartani őket. A készpénz folyamatok esetében pedig a fair value szabályt kellene alkalmazni. A stabilitás fórumon is megvitattuk ezt, a következő két-három évben, hétben, bocsánat, ismét találkozunk. Tehát Bázellal nem sok ponton tér el az, amit mi gondolunk. Elnök, köszönöm szépen. Következőként Balc úr szerepel a hozzászólók között. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. David, uh, Sir David. Először is szeretném megköszönni önnek azt, hogy uh, az Európai Parlament szerepét pontosan ebben a témakörben kiemelte, és úgy gondolom, hogy valóban a jövőben is számítunk az együttműködésre. Két kérdésem volna. Egyfelől az igazgatóság a besorolási kategóriák csökkentését javasolta, és ez, ezt örömmel fogadta az egész pénzügyi ágazat, mert hogy túl bonyolultak ezek a kategóriák. Másodszorban pedig a valós érték, illetve a pénzügyi eszközök esetében a besorolást a, a konkrét a konkrét jellemzők alapján kellene elvégezni. Ön úgy gondolja, hogy ez piacorientáltan kell, hogy megvalósuljon, hogy ezt határozott kritériumok alapján kellene véghez vinni, vagy ezen változtatni kellene. Másodszorban pedig bírálták a szervezet, a testület ajánlásait, abban a tekintetben, hogy a megvalósult, illetve a nem megvalósult nyereség között nem tesz megfelelő különbséget. Ez pedig a mérlegkészítés szempontjából olyan ágazatoknál, amelyek egy hosszú távú befektetési stratégiát követnek, ez nagyon érdekesnek tűnhet. Ön mit gondol ezen érvekről? Um, Köszönöm szépen a kérdést. Nézzük először az első kérdést, a kategóriákat, négy kategóriát különböztet meg a jelenlegi szabályzat, és ezek okozzák a problémákat. Az első meglehetősen egyszerű jelenség, hogyha bevétel, illetve veszteség áll egymással a piaci forgalomban szemben, azon nem szoktak vitatkozni. Ha viszont a lejárati értéket nézzük, és a lejáratig megtartott eszközökről van szó, akkor az sem jelent különösebb problémát. A gyanúm szerint viszont esetleg az intézmények ebben a kategóriában tartják az eszközöket. Viszont, hogyha profitra van szükségük, akkor a profit szám megnöveléséhez átadják ezeket az eszközöket. Ez a megörökölt standard szerint lehetséges, és ezt tartják inkorrektnek mert mindent a piacra kényszeríthet adott esetben, és ez pedig nagyon helytelen. A harmadik kategória pedig értékesíthető megfogalmazású. Ez pedig a beszámolókat tekintve probléma, mert nagyon sokan az úgynevezett lejáratig tartott kategóriát módosították eladható kategóriába, vagy értékesíthető kategóriába. Akkor az már egy piaci összefüggést teremt hogyha értékesítésre kijelölték őket, csak az értékesítés alapján realizált árbevétel könyvelhető, és itt viszont elhatárolt veszteségekkel lehet ezt megkerülni. Tehát az öröklött standardek alapján hogyan gondoskodunk arról, hogy tartósak, véglegesek a veszteségek, és ezek a tartós szabályok okozták Európában a fő ö, problémát, és a fair value szabályt kell alkalmazni az értékvesztésnél, a részvényeknél pedig ugyancsak az értékvesztésnek a hosszú, illetve visszafordíthatatlan szignifikáns mérete a követendő szabály. Ez egy szabványon belül három különböző szabályt, szabályt jelent, és egységesíteni kellene. Tehát az értékesíthető kategória el fog tűnni, és úgy gondoljuk, hogy költség alapon kellene nyilván tartani az eszközöket, és a költség kategóriába kell betenni hm, ezeket az eszközöket. Tehát nyilván, ha eladjuk, akkor a valós érték számít, hogyha hitelezünk, akkor a kamat, illetve tőke eh, bevétel ugyancsak költségekkel szembeállítva kell, hogy szerepeljen. Aztán a hosszú távú nyereség, illetve veszteség ezzel kapcsolatban hát tudjuk, hogy az egyik legnagyobb ágazat a területünkön a biztosítás, és jelen pillanatban egyeztetünk konstruktívan európai szinten. Egy új szabványt szeretnénk összeállítani, ami a biztosítók kötelezettségeit mérné, és igyekszünk előrejelezni a várható válaszunkat. Tehát megvizsgáljuk konkrétan a biztosítási területet, akkor, amikor a kötelezettségek területét nézzük, szembeállítva ezt az eszközökkel, ebből várhatók majd az eredmények 2011-12 táján, és akkor majd lépünk. Köszönjük szépen. További kérdések most a szocialista frakciótól. Sánchez Presada úr. Köszönöm szépen és köszönöm azt, hogy eljött ide hozzánk. Valóban a számviteli kérdések központi fontosságúak, amikor ugye a pénzügyi válságról beszélünk. Először is szeretném, hogy az irányítás alakulásáról beszéljen, tehát ami ezt a szervezetet illeti, mert hogy az Európai Parlament és a G20 vezetői is szükségesnek ítélték meg azt, hogy az érdekelt feleket bevonják, és ezért szeretném tudni, hogy erről hogyan vélekedik, és a finanszírozás kérdésében milyen megállapodás alakult ki. Szeretném erről a véleményét meghallgatni, milyen kilátásaink vannak. Ami pedig azt illeti, hogy ezen normákat a harmadik országok hogyan alkalmazzák. Erről mit tud mondani? És milyen az együttműködés az Egyesült Államok szerveivel, ami ugye nagyon fontos, amikor is egy nemzetközileg érvényes számviteli rendszert akarunk létrehozni, milyen kapcsolatban vannak az USA szerveivel és melyek a legfontosabb eltérések, illetve véleménykülönbségek, és vajon ezek áthidalhatóak-e. És hogyan vélekedik a jelenlegi, a közvetlen fellépésekről? Well, thank you, sir. Köszönöm szépen. Igen, néhány nagyon kényes kérdésre is rámutatott. Az első kettő valóban igazából a testületre vonatkozik, de a személyes véleményemet is kifejthetem. Ami az irányítást illeti, érdekes volna a szabvány testület történetét áttekinteni. Amikor létrejöttünk, akkor a fő szereplők ugye az Európai Bizottság, illetve az SCC volt az Egyesült Államokban. Ez a testület az amerikai szabvány létrehozó testületre épült, de volt egy különbség, ugyanis volt egy független testület, ami meghozta a döntését, és olyan személyek, akik részt vettek ugyan a munkában, de nem tudtak technikai kérdésekben közbe szólni, és az SEC volt a fő szerv. Ez az a testület volt, amelyet a demokrata képviselők hoztak létre. Ez egy nemzetközi szervezet szempontjából nagyon nehéz volt, hiszen egy nemzetközi szervezet, mint olyan, nem létezett, és akkoriban nagyon kevés ország alkalmazta ezen szabványokat. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly előrelépés történt, amikor is az utóbbi év során a monitorozási testület létrejött, ezt ugye ebben a bizottság is rendben van, részt vesz, valamint a német, illetve a japán illetékes szervek és egyéb szabályozó szervek is a Bázeli Bizottság megfigyelői státuszt élvez. Ez volt a kezdeti csoport, de azt hiszem, hogy vitára van még szükség ahhoz, hogy a jövőbe, jövő felé vezető utat felvázoljuk. Erre már korábban is sort kellett volna keríteni, de most kell megvitatni azt, hogy milyen formában haladjon tovább a munka. Ami a finanszírozást illeti, ez egy problémát vet fel. Körülbelül 15-18 millió font az éves működési költség, és deficittel működünk. Nincs elég pénz, nem áll a rendelkezésünkre, azért mert a finanszírozás nagy része az USA-ból érkezik, de még Európában sem nevezhető túl nagy vonalúnak. A bizottság nyújt majd némi finanszírozást, de kevesebbet, mint a különböző tagállamok, úgyhogy erről a kérdésről még beszélni kell. Tehát a finanszírozás egy problémát vet fel. Egyéb nemzetközi testületekkel versenyben állunk, és hogyha megnézzük azt, hogy a pénzügyi intézmények milyen bónuszokat fizetnek, akkor az akkor a mi finanszírozásunk annak csak egy töredéke. Tehát a finanszírozás egy komoly probléma. Egyéb országok, említettem a különböző országokat, ha megnézzük a térképet, akkor láthatjuk, hogy Dél-Amerika az elkövetkező évek során kezd hozzánk kapcsolódni. Ázsiából nagyon sok támogatást kapunk. Ott létrejött egy csoport, amely megvitatja vonatkozó kérdéseket. Ázsiában nincs ilyenfajta szervezet pillanatnyilag, és természetesen ott van az Egyesült Államok, amely egy további ön által említett pont. A múlt héten az SEC utalt arra a tényre, hogy a korábbi adminisztráció által felvázolt úti terv, nevezetesen, hogy az USA nemzetközi szabványok felé halad, ez nem idejét múlt, ez folytatódik, és egy javaslatot terjesztenek elő az év során, az ősz során. Én Remélem, hogy ezt az úti tervet életben tartják, nincsenek benfentes információim erre vonatkozóak, de dolgozunk a konvergencia programon és számítunk arra, hogy ez folytatódik, amit ugye az USA és mi is aláírtunk, és a G20-ak is 2011-ig elkötelezik magat emellett. 2011-ben előráthatólag születik egy döntés, és ez kulcsfontosságú lesz hogyha az USA nem tér át az új rendszerre, akkor arra számítok, hogy az USA-val való együttműködés háttérbe szorul, hiszen a világ többi része nem fogja elfogadni azt, hogy az usa egy adott országé legyen, a, legyen az utolsó szó, de ne kapcsolódjanak be a folyamatokba. Egy kulcsfontosságú kérdés az az, hogy a munkaprogramunkat befejezzük. Amint erre sor kerül, az USA szabványok és a mi szabványaink gyakorlatilag ugyanolyan választ adnak a különböző kérdésekre. 17 ezer oldalnyi szabvány van náluk, nálunk két és fél ezer, tehát igazából nem vonható egyenlőséggel, de ezek lesznek a lényegi kérdések. Számukra is egyszerűbb lesz, hogyha meghozzák ezt, ezt a döntést 2011-ben is. Én is erre számítok. Japán a japán vállalatok a nemzetközi szabványokat ez évtől kezdve használhatják, és a végső döntést 2012-ben hozzák meg, hogy áttérnek az új rendszerre. De vannak nagyon komoly vállalatok, nagyvállalatok, amelyek már megtették ezt a lépést, vagy legalábbis folyamatban van. Köszönöm szépen. Catherine Steele következik. Thank you, um, Madam uh, Chairwoman. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük Sir Davidnek is ezeket az ezt a kiváló bevezetőt. Van egy pár kérdésem, az egyikről egyébként részben beszélt Amerika, mikor csatlakozhat a nemzetközi szabványokhoz. Mit tehetünk mi képviselőként, például az amerikai küldöttség tagjaként? Óvatos nyomásgyakorlás segíthet-e? Az első kérdésem Lehman, a Lehman Brothers a Lehman Brothers felszámolása akár tíz évig is eltarthat, nem tudjuk, hogy hova került a pénz. A hasonló eljárásokról mi az önvéleménye? Európában is vannak ugyanis ilyenek. Vannak bizonyos ehhez kapcsolódó jogszabályok, amelyek kapcsolatban valóban foglalkoztat minket az önök véleménye. Mi tulajdonképpen ebben a bizottságban globális szabványokról beszélünk. Jó lenne, hogyha precedenst teremthetne az önök testülete, és ha ebben segíthetünk, az mindenkinek jó végezetű. Eh, én is eh, skót képviselő vagyok, hybridákról beszélt. Talán eh, talán az európai támogatásokkal szélesebb interneten már meg lehet aznap is nézni a Financial Times-t. Igen, mert felismertem az akcentusát, hölgyem, anélkül, hogy mondta volna, és tudtam, hogy honnan származik. A Lehman Brothers helyzetből le kell vonnunk egy következtetést, van ennek egy tanulsága világszerte a kormányokat aggasztja, hogy ezeknek a nagy szervezeteknek milyen összetett még a felszámolása is, ezért igazi kampány folyik annak érdekében, hogy az ilyen sokszorosan összetett holding struktúra, a leányvállalatok átláthatatlan hálózata valahogy egyszerűsítjön, és ugyanez igaz a származékos pénzügyi eszközökre, a derivatívákra, amelyek túlságosan bonyolultak, összetettek, az emberek nem értik, és nyilván a derivatívák piaca is csökkenni fog, ahogy egyre kevesebben vesznek ilyeneket. Ez mások vélemény, és nem csak a miénk. A fedezeti ügyletek kérdése a Két különböző módszer van erre, a hedgingre, mi ezt megpróbáljuk a kettőt összeolvasztani, a, tulajdonképpen a, az eredmények és a veszteségek elodázásának az egyik e, a módszere, nem más. Ha e, kevesebb, mint 80%-os hatékonysággal működik a hedging, akkor tulajdonképpen nem is sikerül hedgelni e, egész egyszerűen a nem hatékony részét kell leírni, így próbáljuk csökkenteni ennek a, ezeknek a fedezeti ügyleteknek a bonyolultságát, összetettségét. Erről természetesen később majd még tárgyalhatunk. Ami pedig eh, én Edinburgh-ban élek, és még ott is nehezen működik a szélessávú internet, nem is a hibridekről, nem is beszélnék. Köszönjük, mondja az elnök asszony. Thank you, Sir David, for coming here today. I liked your story about how... Köszönöm szépen, hogy eljött ma ide a Financial Times mai e, angol változatának az egyik szalag címe. Azt mondja, hogy a e, takarékoskodók nem hisznek a bankoknak, nem bíznak a bankrendszerben. Kevéssé bíznak az emberek, ez igaz? könyvelőként nagyon fontos, hogy a végfelhasználók, a fogyasztók számára feldolgozható információk szülessenek. Igyekezzünk újra megteremteni ezt a bizalmat. És ehhez pedig következetesség, átláthatóság és biztonság kell. Úgy tűnik nekem, hogy legalábbis időbeni eltérésről beszélhetünk a számviteli szabványok egységesülése még várat magára Európa, illetve az USA viszonylatában, és a kérdésem az, hogy a szakbizottság mennyiben tud hatni az Egyesült Államok folyamatára. Én nem vagyok számviteli szakember, de korábban, ez már régen volt, részt vettem illikvid eszközöknek a piacra dobásában és a piaci kategóriába sorolása ezeknek az eszközöknek azért problémás, mert rendkívül, rendkívül ingatag dolog, illetve se nem biztos, se nem világos. Tehát az agályomat akkor e, kell megemlítenem, amikor azt hallom, hogy nemzetközi intézmények költség alapon tartják nyilván a piacra dobható e, eszközöket, és ez pedig a piaci ciklusokat figyelembe véve okozhat e, problémát, és az ez ügyben született egy állásfoglalás, hogy fedezetet kell biztosítani a hitelhez hasonló eszközökre. Viszont úgy tűnik, hogy azért vigyázni kellene a piacra dobható kategória alkalmazásával. Aztán egy másik levél, ami erősen komoly aggodalmakat okozott nekem, az a bizottságnak az átsorolása vonatkozó megállapítása. Gazdaságilag lehet, hogy ez működőképes, de politikailag vitatott lehet, és nem tudom, hogy a tavalyi eseményeknek a visszafordítása, vagy megfordítása lehetséges-e gazdaság értelemben. Elnézést a hosszú kérdését. Köszönöm. Először is a dolgok összetettségéről. A számvitel az mégsem a, nem kell atomtudósnak lenni ehhez, de hogyha négy különböző szabvány van, akkor minek négy, ezeket olvasszuk össze, egységesítsük. Van azonban a eh, véleménykülönbség köztünk és Amerika között. Mi nem értünk azzal együtt, hogy minden pénzügyi eszközt valós értéken kellene kezelni. Egy hónapon belül lesz a következő egyeztetés. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy meg tudjunk velük állapodni, de mi két kategóriában hiszünk, a veszteséges és értéken kezelt kategóriát, de fontos, hogy a veszteség és a nyeresség számlák egyezzenek, ne legyen a kettő között eltérés, és alapvetően ez a véleménykülönbség oka az illikvid eszközökkel kapcsolatban, a nem likvid eszközökkel kapcsolatban nem egyértelmű a helyzet. Egy munkacsoportot állítottunk fel tavaly, egy szakértői csoportot, ahol 20 különböző intézményt hívtunk meg, könyvvizsgálókat, auditorokat, belső ellenőrzéssel foglalkozókat, és nagyon érdekes munkacsoport volt ez, mert katartikus élményben volt részük, ugyanazt már nem tudták, mindannyian ugyanarra törekedtek, és a sikeres, azok voltak elsősorban sikeresek, akik a piaci árakra vetítve megvizsgálták, hogy egy adott modell működik-e vagy sem. Tehát a piaci árakhoz viszonyítva vizsgálták egy modell működőképességét. Nos, a kockázattal kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozóan is fontos az embereknek mondani, hogy ebből ennyi meg ennyi modellre vonatkoztatott eredmény ezt a kérdést is vizsgáljuk. Egyébként most dolgozzuk ki a végleges álláspontunkat, majd még a visszajelzések alapján. értékpapírosítással kapcsolatban ezt meg kell vizsgálnunk. Ezek, tehát fontos az, hogy mik a különböző hitel eszközök, hiszen hiszen hogyha ez a definíció egyértelmű, akkor félig meg is oldottuk a problémát. Nem tudom egyelőre megmondani, hogy merre mozdulnak a dolgok, de vizsgáljuk ezt a kérdést. Jolly. Éva Jolly következik. Köszönöm, elnök asszony. Sir Davidhez szeretnék egy kérdést intézni, hogyha a bizalmat szeretnénk helyreállítani, akkor átláthatóbbá kell tennünk az adóparadicsomokat. A G20 vezetői is úgy tűnik, hogy ezzel egyetértenek, de igazából nagyon keveset tudunk arról, hogy mi történik az adóparadicsomokban. Vannak arra vonatkozó mm, arra utaló jelek, hogy a multinacionális vállalatok felhasználják ezeket. Arra kellene köteleznünk őket, hogy országonként tájékoztassanak arról, hogy mi történik ott, milyen adókat fizetnek. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos a fejlődés szempontjából, és számunkra egyszerűen elfogadhatatlan, hogy igazából nem tudjuk azt, hogy Maliban vagy Angolában mennyi adót fizetnek a vállalatok, Luxemburgban például, egy olyan vállalat, amely mondjuk luxemburgi székhelyű, hiszen ezek mind érintett felek, és az adott országok állampolgárainak tudniuk kell, hogy ezen vállalatok mennyiben járulnak hozzá a közkiadásokhoz. És ezt figyelembe kellene venni. Ez nagyon fontos a transfer árak szempontjából, hiszen tudjuk, hogy a nemzetközi kereskedelem 60%-a a különböző nagy vállalati csoportok között zajlik. Tehát a napi renden e ez a kérdés egyáltalán. Köszönöm. Igen, ez a napirendünkön szerepel, és én személy szerint nagy megértéssel vagyok ez iránt. A bizottságokkal néhány évvel ezelőtt megvitattuk a különböző ágazati jelentéseket, és ott említettük, hogy valóban erre hangsúlyt kell helyezni. A honlapunkon egy javaslattervezetet hoztunk nyilvánosságra a kitermelő ágazatokról, mint ugye olaj, gáz kitermelő vállalatokról, és van egy fejezet, amely pontosan erre a kérdéskörre vonatkozik. Az egyéni kormányokat, a különböző kormányokat is meg kellene szólítani ebben a kérdésben. Először is biztosan jobban tájékozott arról, mint én, hogy az Egyesült Államokban egy törvényjavaslat pontosan arra utal, hogy ezen információkat meg kell szerezni. Számunkra ez egy problémát jelent, No, azt hiszem, hogy a korrupciós egyéb kérdések tisztázása szempontjából is ez nagyon fontos lenne, nekünk szükségünk van a politika támogatására, a kormányok ugyanis ki tudják kerülni ezt a kérdést, mondván, hogy nem tartozik illetékességükbe, és megkerülik egyszerűen. Meg tudom érteni persze azt, hogy az emberek számára ez miért ennyire lényeges, ugyanakkor fontos lenne, hogy az Európai Unió politikai támogatását is felelsen sorakoztatni a javaslat mögött. politikai segítségre van szükségünk, politikai támaszra ahhoz, hogy ezt a kérdést érintsük. És az alelnök úrnak adom meg most a szót. Köszönöm, elnök asszony. Egy, egy kérdésem, egy nagyon rövid kérdésem lenne. Néhány kérdésben tudott csak a G20-szak csoportja megállapodni, és itt arról van szó, hogy előre kell lépnünk az olyan normák kialakításában, amelyek a bankok szolvenciáját biztosítsák az általuk vállalt kockázatokkal szemben. A parlament hamarosan kell, hogy foglalkozzon a tőke megfelelési irányelvvel, ami nagyon sok problémát vet fel, hogyha nincsenek egyértelmű számviteli szabványok. És van egy konkrét kérdés, amely engem aggaszt, ez pedig a prociklikus a prociklikus juttatások kérdése. Ezt a különböző felügyeleti hatóságok oldják most meg, figyelembe véve a különböző kockázatokat a hitelekkel kapcsolatban. De ha nincs egyértelmű kritérium, akkor természetesen nehéz megérteni a helyzetet, főleg a külföldi befektetőknek. Tehát a prociklikus hitel nyújtás kérdéseivel foglalkoznak? Annak érdekében, hogy a kockázat szempontjából egységes helyzetet teremtsenek? Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy feltette ezt a kérdést, mert ez az egyik olyan terület, amelyel valóban nagyon aktívan foglalkozunk jelenleg. Zárójelben kellene megjegyezzem az előbb mondottakhoz, hogy a különböző lépések mellett, amelyeket ugye megtettünk a válság rendezéséhez, ez hozzátartozik. A számvitel általában egy olyan modellt használ fel, amely azt jelenti, hogy ha arra vonatkozó bizonyítékaink vannak, hogy veszteségekre kerül sor, akkor megpróbáljuk, megpróbálunk fedezetet nyújtani. Ha mondjuk van az egy adott ágazatban, Houstonban, Aberdeenben, az Egyesült Királyságban egy vállalat, és tudjuk, hogy létszámleépítésekre kerül sor, de a munkavállalók hiteleket vettek fel, amelyeket nem tudnak visszafizetni. Nos, még ilyen helyzetekben is mi úgy gondoljuk, hogy az ilyen szabványok túl későn alakultak ki. A válság ugyanis már bekövetkezett, és ahogy a helyzet egyre inkább romlott, a hitelek visszafizetése is egyre nehezebbé vált. Ami a hiteleket illeti, hogyha egy 7%-os hozam hozammal veszik fel a hitelt, akkor a szabályozókkal mindenképpen együtt kell működni. Ugyanis akkor egy várható veszteség modellel dolgozunk. Ha megnézzük ezt a portfóliót, akkor ott egy kétszázalékos veszteségre számítunk, egy jó évben mondjuk a nyereség 9%-os, de a válság miatt mondjuk 4 vagy 5%-os lesz mindössze a nyereség. Nos, az első évben ugye 9%-os a jövedelem, 2%-ot számítunk fel a várható veszteségek miatt. Tehát ez most már a hitelekbe beépült. És azt hiszem ez az egyik olyan tanulság, amelyet levontunk a válságból. Júliusban már előterjesztettünk a javaslatainkat, vártuk erre a reakciókat, és most folyik a vita arról, hogy hogyan kellene eljárnunk, de a szabályozóknak kell segíteniük, hogy megállapítassuk, hogy a két vagy három százalék ez megfelelő arány-e. Köszönöm, és a következő hozzászóló én volnék. Visszatérnék a valós piaci érték kérdésére, mert úgy tűnik, hogy megfelelően irányítják most a helyzetet, mégis úgy tűnik, hogy ez egy olyan terület, amely továbbra is vitás. A valós piaci értéket jobban fel kellene használni annak érdekében, hogy a beruházók láthassák azt, hogy mely a beruházásuk valós értéke. A prudenciális felügyelők ugyanis a számviteli szabványokat némileg túlszul ejtették. Lehet, hogy a prudenciális megfontolásokból más rendelkezésekre volna szükség. Ezt esetleg valamilyen középúttal meg tudnák-e oldani, vagy lehet, hogy végeredményben arra lesz szükség, hogy bizonyos esetekben másképpen kell eljárnunk. Átlátható szabályokra van szükség a befektetőkre nézve, de aztán lehet, hogy egy másik rendelkezést alkalmaznának, hogy prudenciális megközelítést alkalmazhassanak, de ez is átlátható kell, hogy legyen, hogy mindannyian jobb elképzelést alkothassunk arról, hogy mi is történik. Másodszorban pedig röviden megemlítette a derivatívákat. Természetesen ugye mindannyian számítunk arra, hogy az otc esetében szabályozás jön létre. Vannak ugye legitim fedezeti ügyletek a vállalkozások részéről, aztán ott vannak ugye az áru piacok is. Fontos, hogy a spekulációt ki lehessen kerülni Szeretném tudni, hogy milyen javaslataik vannak erre vonatkozóan. Nos, az utolsó kérdéssel kezdeném, a helyzetet nem oldottuk még meg, foglalkozunk vele, számítunk arra, hogy az év végén vagy a jövő év elején egy javaslat találhatunk elő. Ami a prudenciális aspektusokat illeti, nos, úgy gondolom, hogy az egyik olyan dolog, ami leginkább megrázta a közvéleményt a válság során, az az, hogy a jó idők során a bankok szétosztották a hasznukat az USA-ban, Európában ezt vagy osztalékok, vagy kompenzáció formájában, de nagyon kevés, nagyon csekély összeget tartottak meg. Tehát attól eltekintve, hogy egy adott veszteségre számítottak, miért nem vezettek be egyfajta kontraciklikus díjat? Mi pedig ugye a nehéz időkben, amikor a bankok veszteségekre, veszteségeket halmoznak fel, ez nyilván nem jó a piacra nézve sem. Megértjük tehát azt, hogy a szabályozók mit, mire törekszenek, de fontos, hogy mindkét fél számára előnyössé váljon a rendelkezés. És fontos, hogy a haszonból egy adott összeg a kifizetések vagy díjazások számára nem hozzáférhető, ezt fel lehet használni a nehéz időkben, a bázeli rendelkezések mellett erre vissza lehet nyúlni. És beszéltünk ugye a valós piaci érték modelljéről is, illetve a nyereségek szétosztásáról. Ezt is meg lehetne fontolnunk. Megfontoltuk például a szabályozási bevételt, hogy azt akarjuk, hogy egy adott összeget a szétosztásra, illetve kompenzációra félreteszik, és egy adott tartalékot is félretesznek a nehéz időkre. Tehát azt hiszem, ez jogos felvetés, jogos az, hogy egy ilyenfajta bevételre is sor kerüljön, de ez el kell, hogy térjen a jelenlegitől. Tehát itt tervezésről van szó. Köszönöm szépen. Még ketten jelentkeztek. Lassan elfogy az időnk, úgyhogy talán meghallgatnánk mindkét kérdést, még mielőtt Sir David megválaszolná őket. Először Jeffrey Bloom, majd Leonardo de Michi teszi fel a kérdését. Uh, uh, köszönöm, elnök asszony. Sir Davidnek is köszönöm az idejét, hogy időszakított ránk. Inkább egy megjegyzésem lenne, nem annyira kérdésem a nemzetközi számítási szabványokkal kapcsolatban. Akkor mindenképpen biztosítani kell azt, hogy a saját nemzeti számítási szabványokat a kormányok valahogy érvényt szerezenek ezeknek az Egyesült Királyság nevében beszélek, hiszen évről évre főként az állami nyugdíjakkal kapcsolatban és egyéb állami pénzekkel kapcsolatban a szemüteli legalapvetőbb állam, szemüteli szabványokat sem tartotta be az állam. Grazie. Eh, vorrei un eh, chiarimento da Sir David Tweedy. Eh, Jó lenne, hogyha Sir David pontosítaná a helyzetet, mert ha jól értettem, akkor arra gondolt, hogy a számviteli elvek reformja különböző szakaszokon megy majd végig. Egyrészt ugye a különböző pénzügyi eszközök átsorolása, értékelése, illetve a nem fedezeti ügyletek esetében az értékcsökkenést is figyelembe kell venni. Azt szeretném tudni, hogy 2012-ig milyen ütemtervet követnek majd, és úgy gondolom, hogy így nem külön foglalkoznánk azon aspektusokkal, amelyekkel a pénzügyi aspektusok felülvizsgálata szempontjából foglalkoznunk kell. Ugyanis, hogyha az IASB 39-es elvét felülvizsgálják, akkor úgy gondolom, hogy ez önkéntes lesz, ha nem tévedek és így meg kell határoznunk majd egy olyan időszakot, amely alatt még a régi szabványok együtt élnek az új szabványokkal. Ez pedig számos problémát idézhet elő az olyan intézmények számára, amelyek esetében a mérleg összeg csak a, nem csak a piaci értékhez kötődik, hanem egyfajta jogi értékhez is, amikor ugye értékelik a különböző nyereségeket. Um, Köszönöm. Először is, hogyha megengedi, akkor hátulról kezdeném a válaszokat. Mert a kormányzati számvitellel kapcsolatban ezt egy kézigránátként is értelmezhetjük. Tehát, hogyha megnézzük ennek a kezelési sorrendjét, akkor szándékosan 2012 szerepel az ütemezésünkben a biztosítási ágazatra, azért nem akarjuk korábban, mert be akarjuk ugyan vonni őket ebbe a kérdésbe, de inkább 2013-ra toljuk ezt. 2011-ben fog sok szervezet erre felkészülni, és aztán majd egyeztetjük még ennek a menetét. Az új és a régi szabályok egymás mellett élése azért lehet problematikus, mert hogyha nincsen egységesség, akkor legalábbis a különbségeket nyilván kell tartani. Az EU például dönthet, hogy bizonyos helyzetekben mi az irányadó, akkor, amikor ezeket a standardeket egyes vállalatok nem tudják átvenni. Tehát bizonyos országokban majd meghatározzák az átállásnak az időpontját. És az, hogy melyik ország mikorra javasolja ezt, egyrészt nemzeti kompetencia, másrészt pedig a, ennek a szakbizottságnak az ajánlásai számítanak. Ami a kormány eh, kérdést illeti, eh, ma este hazamegyek, ha megnézzük a kormányzati elszámolásokat, akkor világszerte van egy olyan törekvés, hogy a kormány, illetve a közféra elszámolása egyezzen meg a magánszféráival. A Nemzetközi Számviteli Szövetség külön munkacsoportot hozott létre a, azzal a célral, hogy a közférára ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, és e, ne legyen appelláta e tekintetben. Egyelőre viszont komoly probléma, hogy eltérések vannak például az Egyesült Királyságban, amikor a nyugdíjak elszámolásánál megnéztük a valós értéket, és kiderült, hogy deficitben vagyunk, nagy volt a felhördülés, aztán később felső vezetők megkerestek bennünket, azzal, hogy nagyon használt ez, meg tudjuk vitatni a nyugdíjak valódi helyzetét az igazgatósági üléseken, vagy nézzük az Egyesült Államok egészségügyi ellátását. A nyugdíjasok egészségügyi ellátása halálukig e, érvényes, és a folyó befizetéseken alapuló pay rendszert, felosztó kirovó rendszert üzemeltetnek 32 milliárd amerikai dollár eh, költségről beszélhetünk, ez 75%-a a Grand Net eh, nettó értékének. És hogyha megnézzük, hogy a GM kártyáknak a eh, General Motors autók egészségügyi költség egy autó esetében ez 1500 dollár, és ezért kell a számvételt megfelelően elvégezni. Mert lehet, hogy brutálisnak tűnnek a tények, de hát ilyen kemény a helyzet, és természetesen a döntéseket átlátható információ alapján kell meghozni. Az, hogy elkenjük a dolgokat, az nem segít, és a nagyon kemény kormányzati nyugdíj deficiteket valamikor ki kell majd mutatni. Elnök, köszönöm szépen. David, köszönöm szépen ezeket a meglehetősen összefogott válaszokat, és a kijelölt egy órán belül sikerült is befejeznünk az eszmecserét ebben a témában, és szívesen élünk majd a lehetőséggel, hogy akár ebbe a körbe, vagy egy szeminárium erejéig ellátogasson hozzánk, attól függően, hogy az információra milyen körben lesz majd szükség. Köszönjük szépen, és hamarosan találkozunk remélhetőleg. Okay, we, we have to... Rendben. Kollégák, már így is késésben vagyunk. Van egy negyed óránk, mielőtt Trisé úr csatlakozik hozzánk, a hatos napi rendi pont a nap foglalkoztatás és társadalmi integrációs célú e- európai mikrofinanszírozási eszköz hangzatos címet viseli. Schmidt az előadója ennek és azt hiszem, hogy Schmidt úr készen áll arra, hogy bemutassa nekünk az elő a jelentését. Köszönöm, elnök úr, mondja le Schmidt, akik már az előző ciklusban is képviselői mandátummal bírtak, talán jól emlékeznek, hogy egy pár éve Becsei úr készített egy kiváló jelentést e témában, tehát a mi szakbizottságunk már évek óta rágja ezt a témát egy újabb javaslatot tetünk le az asztalra, teszünk le az asztalra, amely egy döntést javasol. Nyilván a foglalkoztatás és Szociális Ügyi Bizottsága az illetékes ennek a témának, ezért mi csak egy véleménytervezetet írhatunk. Javaslatom az, hogy fogadjuk el az Európai Bizottság ajánlásait, javaslatát. Kényes kérdés lehet ez, de ha szeretnénk, hogy valami történjen ezen a területen, akkor gyorsan kell cselekednünk. Nem várhatunk tovább, ezért javas, a javaslatot fogadjuk el. Tudjuk, hogy a mikrohitelek roppant fontosak a kis cégek számára, kisvállalkozások számára. Tudjuk, hogy az Európai Unió gazdaságában mennyire fontosak a kis és középvállalkozások, a foglalkoztatás szempontjából a legfontosabbak. Legutóbb is elfogadtuk azt a meghatározást, hogy 25 ezer euróban húzzuk meg a mikrohitelek eh, határát, eh, kevesebb mint 10 embert foglalkoztató cégek számára lehet eh, ezt, ezeket a hiteleket nyújtani, és az önfoglalkoztatásnál tól eltérő foglalkoztatási keretet kell itt biztosítani problémás lehet az EIB és az EIF az Európai Unió unió szerte a pénzügyi intézetekkel tárgyalásban áll, amelyek majd ezeket a hiteleket a 27 tagállamban majd konkrétan um, folyósítják. A cél az, hogy új munkahelyeket teremtsünk minél gyorsabban. Ebben segít majd, tehát ahogy említettem, az Európai Beruházási Bank és a Beruházási Alap, a, természetesen a kereskedelmi célú pénzintézetekkel karöltve. Foglalkoztatás és Szociális Ügyi e, bizottságban ülő kollégáink e, új költségvetési sort, magyarul több pénzt szeretnének e célra. Ezért, amennyire tudom, nem kívánják elfogadni a bizottság javaslatát. Én azonban, kedves kollégák, eh, ennek az ellenkezőjét sugallom, fogadjuk el, hogy minél hamarabb történjen eh, valami 100 millió euró négy év alatt, amelyet más forrásokból csoportosítanánk át. Egy különleges program, a Progress eh, mikrofinanszírozási eszköz névre hallgat. Progress, mint haladás. Valóban szép neve van ennek. Persze vannak apróbb dolgok, amikbe beleköthetnénk, de általánosságban véve támogatom a bizottság javaslatát. Felmerültek bennem kérdések, a visszaéléseket hogyan tudjuk, milyen ellenőrzési mechanizmusokkal tudjuk megakadályozni, elkerülni, mert valóban fontosnak tartom, hogy körültekintően járunk el, amikor az Európai EU adófizetők pénzét költjük el. Persze nem sok pénz, 100 millió euró, mondja Ole Schmidt úr, főként, hogyha 27 tagállamra tagállam között oszlik ez el, 100 vagy 150 millió, nem ez lesz az első számú eszköz a munkahelyteremtésnek Európában, azért azt lássuk be, kedves kollégák, de ezzel is tehetünk valamit, ráadásul rugalmasságánál fogva gyorsan eh, havatkozhatunk közbe. Botor dolog lenne tőlünk, butaság lenne arra hivatkozva, hogy kevés ez, elutasítani az egész javaslatot, elvetni a bizottság javaslatát, hiszen ezzel eh, pontosan azoktól tagadnánk meg a segítséget, akik Európa szerte erre legjobban rászorulnak. Természetesen a tagállamoké az első számú felelősség, a nemzeti kormányoké és a nemzeti parlamentekben ülő kollégáké a munkahelyteremtés első számú felelőssége, mégis a bizottság kezirányú javaslatát, még egyszer mondom, fogadjuk meleg szívvel, hiszen mi kértük az Európai Bizottságtól, hogy végre tegyen valamit ez ügyben, és az ez év márciusában elfogadott becsei jelentés e, és erre szólította fel az Európai Bizottság. Most, hogy az Európai Bizottság vége valamit letett az asztalra, kérem fogadjuk ezt el, még hogyha lehetne is rajta csinosítani, finomítani, javítani. De még egyszer mondom, záró következtetésem az, hogy apró kis módosításokkal az Európai Bizottság javaslatát fogadjuk el, támogassuk. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Gauzes úr. Elnök asszony, egész röviden szeretnék szólni. Rodi Tácká úr nevében elnézést kérek, aki az árnyék jelentéstevő a, a frakciónk részéről. Az elhangzottakról be fogok számolni hűen, hogy ő a feladatát el tudja végezni. Köszönöm. Okay, and next it's Mr. Karens. Köszönöm szépen, Karenc úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna a támogatásomról biztosítani önöket, tehát támogatom a bizottsági javaslatot. Hazám lett ország egyike a válság által erősen sújtott országoknak. Úgy tudom, hogy több mint 90 százaléka a lett állampolgároknak 10 fő alatti cég dolgozója, és a bankok egyszerűen nem hiteleznek számunkra. Teljesen mindegy, milyen biztosíték feltételeket teljesítünk, hány százalékról van szó. Olyan díjakat számítanának fel, hogy gyakorlatilag ellehetetlenedik a hitelfelvétel, és nem tudunk talpra állni 100 millió a mikrofinanszírozás céljából nagyon fontos eszköz, nem csak a hazám számára, hanem valamennyi tagállam számára, hiszen az európai állampolgároknak a túlnyomó többsége ilyen nagyon kis vállalkozásnál dolgozik. Hangsúlyoznám a gyorsaság fontosságát, tehát minél gyorsabban kell lépnünk, mert ennek az eszköznek a célja, és én úgy tudom, hogy a bizottság nézeteivel is egyezik ez, hogy a cél az, hogy a lehető leghamarabb eljussanak a források a kisvállalkozásokhoz. Tehát a magunk részéről teljesen támogatjuk ezt. Elnök, Pervans Berez, aztán pedig Mendez úr következnek. Köszönöm, elnök asszony. Úgy tűnik, hogy az árnyék előadó aki elsőként szókapott a szocialista eh, frakció eh, nevében, és elmondta a nézeteinket, és egy kicsit szeretnék erre reflektálni, mert úgy gondolom, hogy a mai javaslatnak a lényege igaza van, jelentéstevő úr, hogy a becs, becsei eh, jelentés ezt megfogalmazza, és kellően ki is bontja érvekkel, megtámogatja a javaslatot, és megtettük a magunk javaslatát. A Költségvetési Bizottságnak javasoltuk, hogy induljon egy mintaprojekt, a mikrohitel eszköz valóban fontos, és fennáll az a veszély, hogy egy kiegészítő eszközként veszik majd figyelembe a rendkívül apró vagy kis vállalkozások megsegítése céljából. És aztán a KKV-k finanszírozásának a meghosszabbítása szempontjából ez a mikrohitel eszköz egy más körre irányul. Tehát úgy gondolom, hogy a realitás az, hogy vissza kell juttatni a munkanélkülieket a munkaerőpiacra, és támogatni kell a vállalkozás beindulását, és a nagyon apró vállalkozások gyakorlatilag nem is férnek még a mikrohitelhez sem hozzá. Tehát úgy gondoljuk, hogy itt egy kiegészítő jellegről van szó a javasoltakhoz képest. Egy ilyen projektnek vagy programnak az elutasítása bizonyára emlékeznek még a régi ügyünkre néhány évvel ezelőtt, és talán van némi mozgásterünk a tárgyalások során, az Európai Parlament ezzel élhet és elkerülhetjük a káros hatásokat. Egészen távirati stílusban csak annyit mondanék, hogy három elemre hívnám föl a figyelmet. Először is az eszköz költségvetési sora fontos, hogy hová tartozik, és az új funkcióim figyelembevételével. Én most már a Progress programnak is a felelőse lettem, és például a szegénység megszüntetésére vonatkozó európai program, a ritka programok egyik ezen a területen, és ez a hiteleszköz számos igénynek felel meg, és a költségvetési mozgásokat is figyelembe kell vennünk. Egyrészt az a célunk, hogy a progress sor teljesülhessen, másrészt el kell rajta gondolkodni, hogy ezt a költségvetési sort hogyan fogjuk felhasználni, mert persze mikrohitelezésre fogjuk az eszközöket felhasználni, de itt két külön dologról van szó, és én azt mondom, hogy egy új költségvetési sort kellene létesíteni. És jelentősebb összeget ennek a rendelkezésére bocsátani. Úgy gondolom, hogy jó a bizottsági javaslat, a szakbizottságunk pedig támogassa azt, hogy egyeztetések kezdődjenek az Európai Bizottsággal és a tanácssal ezen a területen. Utolsóként pedig ön megemlítette a visszaélések, a korrupció elkerülésének az igényét. Én száz százalékban egyetértek ezzel, teljesen igaza van. Másrészt Két elemmel egészíteném ki, amely számomra kritikusnak tűnik. Az egyik, hogy hozzá kell, hogy férjenek az igénybevevők ehhez, ehhez a hitel eszközhöz, és el kell gondolkodni ennek a e, megoldásain. És a mikrohitelezés az egyes országok számára valóban e, kritikus jelentőségű. Egyrészt, másrészt pedig a gyakran veszélyeztetett, kiszolgáltatott helyzetben lévő vállalkozókon tudnánk segíteni és segíthetjük a fizetőképesség megőrz, megőrzését. Ennyit szerettem volna elmondani, ezeket én módosító javaslatnak szánom, és haladhatunk egy közös álláspont felé, esetleg árnyaltabban meg tudjuk fogalmazni a mostani szöveghez képest, hogy egyrészt minél gyorsabban lépni szeretnénk, valóban előre kell, hogy lépjünk, és többet kell egyeztetnünk a tanácssal és az Európai Bizottsággal is. Köszönöm. Rendben. Van egy kis probléma, három hozzászóló kért szót, és három percenünk van. Mendez de Vigo és Belone úr. Győri képviselő szintén. Mendes de Vigo. Mendez de Vigo az első, aki szót kap. Köszönöm, elnök asszony. Azt mondták ugye, hogy ez egy nagyon fontos szakbizottság, de úgy látom, hogy egyre rövidebb felszólalási időt kapunk, úgyhogy nagyon nagy tehetségre volna szükségem ahhoz, hogy egy percbe szorítsam a mondandómat. Nos, megpróbálom. A kollégám feltett már egy olyan kérdést, amely bennem is felmerült, egyfelől, hogy miért kell ennyire gyorsan eljárni. Kárenc úr is említette ugye ezt, hogy sietni kell. Igazából nem értem mert egy költségvetési sorról van itt szó, ami rendkívüli. Szeretném, ha ezt tisztázná, mert Bérez asszony hozzászólása után sem vált ez egyértelművé számomra. Úgy tűnik, hogy 2010 lesz a szegénység és a szociális kirekesztés elleni év. Nos, egy erőfeszítést kellene tennünk, mert az ilyen mikrohitelekkel kapcsolatos eszközök is fontos, hogy ebbe az irányba induljanak el különböző éveket egy adott cél elérésének szentelünk, de aztán ha nem állnak rendelkezésre a megfelelő eszközök, akkor azzal alig ha teszünk szívességet az Európai Uniónak. Azt hiszem ez egy perc volt minden tőlem, tehát megtettem elnök asszony. Um, Köszönöm elnök asszony, én is egy olyan országból érkezem, ahol a vállalatok 88-90%-a ebbe a kategóriába tartozik, ahogyan azt a lett kollégám is említette, tehát egy olyan válság, amely főleg a mikrohitelekkel. És szeretnék a tervezethez fűzni. Az első, hogy hasonlóan Schmidt úrhoz én is nagyon pártolnám, hogy ne csak azokra vonatkozzon ez a, progress facility akik elvesztették a munkájukat hanem azokra is akik veszélybe kerülhetnek hogy munkájukat elvesztik a jövőben. tehát az alapnak egy részt mindenképpen a meglévő mikrovállalkozások fejlesztésére kellene fordtani. a második megjegyzésem hogy ma több mikrohitel program is fut magyarországon és a vállalatok átlagosan eight five százalékos kamattal juthatnak finanszrozáshoz ami nagyon magas. tehát jó volna hogyha ebből az összegből amit itt átcsoportostással megpróbálunk megoldani kedvezőbb feltételekkel lehetne hitelhez jutni a harmadik amivel kapcsolatosan kissé ellentmondásosan látjuk a helyzetet hogy az európai beruházási bank kezébe teszik le a finanszrozást én hasznosabbnak vélném ha nemzeti fejlesztési intézmények kezében lenne jobban ismerik a közeget jobban ismerik a vállalkozásokat azt gondolom hogy hatékonyabb lenne a forrásfelhasználás. és végül nem tudjuk még hogy milyen végrehajtási szabályokat fogalmaznak majd meg magyarországon a jeremie programnak egy része elbukott pontosan azért mert teljesthetetlen előrásokat elvárásokat fogalmaztak meg sokkal óvatosabban kellene eljárni hogy ne bürokratizálják túl és ne álltsák teljesthetetlen vállalások elé a felhasználókat. köszönöm. Mr. Palone, can you be very quick? úr, kérem, hogy nagyon-nagyon gyorsan fogalmazott, röviden szóljon alcune riflessioni eh, dove mm, ho qualche perplessità. Csak röviden szeretnék valóban eh, reagálni egy-két elhangzott dologra. A Schmidt úr által javasolt módosítás nekem eh, zavarba ejtőnek tűnik. Olyan vállalkozások támogatását tűznék ki célul, amelyek nem feltétlenül szociális célral jöttek létre. Én úgy gondolom, hogy más eszközöket kellene a KKV-k támogatására igénybe venni. Alapvetően a mikrohitel fogalmát alakítjuk itt át, és aztán szólni kell az Európai Beruházási Banknak a szerepéről, illetve egyéb nemzetközi pénzintézetek szerepéről is. A pénzügyi eszközök módosítása hatékonyabb lenne. Elnök, Schmidt úr egészen röviden kíván -e reagálni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Figyelmesen meghallgattam az észrevételeket, az elhangzott érveket, és ezeket fel is jegyeztem. Meg fogjuk vizsgálni az összes módosító javaslatot, és közös álláspontra kell majd jutnunk a folyamat végén. Talán a legfontosabb a Foglalkoztatási Bizottság elnök asszonya részéről megfogalmazott igény, hogy legyen több pénz, több forrás. Én úgy gondolom, hogy ez kockázatos, illetve bizonytalan dolog, de megpróbálkozhatunk vele. Nem én javasoltam a költségvetési sort. Becsei úr álláspontja volt ez egyébként akkor, amikor a jelentés készült. Meglátjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok, várjuk a módosító indítványokat, és hölgyeim és uraim, hangsúlyoznám, hogy ez egy vélemény. Tehát meg fogjuk oldani a dolgot valahogy. Köszönöm. Uh, Köszönjük, módosítók benyújtásának határidője, határideje szeptember 30-a. Ezeket a módosítókat október 6-ai ülésünkön fogjuk tárgyalni, a szavazásra ugyanezen a napon kerül majd sor. Hiszen így tudunk megfelelni a november 5-én szavazó foglalkoztatásügyi bizottság menetrendjének. Köszönöm, rövid szünet, mielőtt Jean-Claude Trichével folytatjuk. Right, can you settle... Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Thank you. Right, thank you, thank you everybody. Köszönöm. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy köszönhetem itt a szakbizottságunkban a mandátumunk során első alkalommal az Európai Központi Bank elnökét a monetáris párbeszéd keretében. A legutolsó monetáris párbeszédre március 30-án került sor, és azok, akik ezt nyomon követik, tudhatják, hogy december 7-én lesz a következő, tehát addig egy kicsit nélkülözhet majd bennünket. Lesznek persze szemináriumok, amelyeket a központi bank szervez, és ezeken részt szoktak menni a képviselők, és ott láthatta már, hogy mennyi kérdést tervezünk feltenni önnek. Ennyi lenne a bevezetőm, és most kérném, hogy ismertesse a helyzetet. Majd átérünk a kérdésekre. Köszönöm szépen. Tisztelt elnökasszony, tisztelt gazdaság és monetáris bizottság képviselői. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy itt lehetek ezen a rendszeres meghallgatáson az eszmecsere céljából. Most első alkalommal a törvényhozási ciklus során, ahogyan említette, ez a 22. alkalom, hogy eljövök ide a szakbizottság elé, az ilyen gyakori meghallgatások nagyon nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen szoros kapcsolatot dolgozzunk ki az Európai Központi Bank és a parlament között. Számítok arra, hogy ezt a kapcsolatot a továbbiakban is elmélyíthetjük, főleg olyan időkben, amelyek különösen nagy kihívások elé állítanak bennünket. Továbbá két témára szeretnék koncentrálni. Először is Szeretném önöknek ismertetni azt, hogy a gazdasági helyzetet hogyan látjuk az euróövezetben. És ennek során a monetáris intézkedésekre is ki szeretnék térni, amelyeket az LKB foganatosított, és arra, hogy milyen hatást váltanak ezek ki. Először is egy fontos témára szeretnék kitérni, amely aktuális is, az Európai Pénzügyi Felügyelet reformjára, és különösen az Európai Tanács szisztematikus kockázatértékelési gyakorlatra térnék rá. Ez egy meglehetősen szertágazó terület, és ezután majd a kérdéseket is várom. Engedjék meg, hogy a gazdaság és monetáris kilátásokkal kezdjem. A helyzet és a kilátások javultak a parlamentben a legutolgatás óta, ugye március 30-a óta az infláció, illetve az inflációs nyomás továbbra is alacsony maradt az utóbbi hónapok során, és eh, ahogyan arra számítottunk, az infláció negatívvá vált a nyári időszak során, köszönhetően annak, hogy az olaj árak jelentős mértékben csökkentek tavaly óta. Augusztusban az éves eh, szintű infláció még mindig enyhén negatív volt, mínusz 0,2%-os, miután júliusban mínusz 0,7%-os volt. Ha előre tekintünk, akkor arra számítunk, hogy ismételten pozitívvá válik az infláció a következő hónapok során, és arra számítunk, hogy továbbra is pozitív marad, és ez is tükrözi azt a tényt, hogy a gazdasági a gazdaság fokozatosan ismét helyreáll. Az inflációs kilátások kockázatai kiegyensúlyozottak. Az inflációval kapcsolatos mutatók a közép-hosszú távon összhangban lesznek az irányító bizottság azon céljával, hogy az inflációt alacsonyan tartsuk a két százalékos határhoz közel középtávon. Miután a gazdasági tevékenység szabad esése ment keresztül az év során, az euróövezet gazdasága most a stabilizáció jeleit mutatja. Miután nagyon negatív volt, negatívak voltak az eredmények, 2009 második felében arra számítunk, hogy mínusz 0,1%-kal csökken a gazdaság. Az előttünk álló időszakban pedig nagyon fokozatos, kimért helyreállásra számítunk, viszont ez meglehetősen bizonytalan. Miközben ennek a előretekintő képnek inkább negatív kockázatai vannak. A makrogazdasági élénkítő csomag és egyéb szakpolitikai intézkedések hatása akár erősebb is lehet a vártnál, Ebben az esetben gyorsan helyreáll a bizalom, és a kereslet a piacon jobban nőhet, mint amire eddig számítottunk. Másrészt viszont a piaci negatív reagálás, illetve a pénzügyi szektornak a feszült állapota nagyobb problémát is jelenthet a vártnál. Aztán a esetlegesen újból elszabaduló árak növelhetik az egyensúlytalanságot globális értelemben. Középtávon az alacsony inflációs nyomást mutatták ki a monetáris elemzéseink, és meg kell jegyeznünk e tekintetben, hogy a hitel, illetve monetáris bővülés ö, egész 0,25%-os csökkenést mutatott augusztusban, az M3-as agregát mutatók 2,5%-os értéket produkált, és ez az euró bevezetése óta a legalacsonyabb mérték. Ami pedig a magánágazatot illeti, gyakorlatilag stagnáltak augusztusban 0,1%-on a hitelállományok, ez pedig nagy mértékben arra mutat, hogy a gazdasági tevékenység fejlődése különösen a vállalkozások számára biztosított hitelek növekedése nagyon csekély mértékű volt. Az alacsonyabb kamatokat alacsonyabb hitelezési hajlandóság követte a bankoknál, ez pedig a hétel iránti keresletet növeli majd a következő időszakban. Ebben a háttérben az irányító bizottsága az LKB irányadó kamatlábát megfelelőnek tekinti. Emellett öt szokatlan intézkedést is bevezettünk a hitelek támogatása, érdekében, és hogy az eurozóna gazdaságának a bankjai hatékonyabban finanszírozhassanak. Először is eleget tettünk a bankok kérésének, hogy a likviditásukat fix kamat mellett biztosítsuk másodszor, elfogadható biztosítékként bővítettük az eszközök körét, harmadsorban pedig a lejárati, illetve refinanszírozási műveletek esetében hosszabb futamidőket vezettünk be. Negyedik intézkedésként pedig a devizák likviditását igyekeztünk erősíteni, különösen a dollár esetében, és a dollárban denominált eszközök rendézve az európai bankok helyzetét stabilizáltuk. Ötöt sorban pedig a pénzpiacok támogatását kötvénykibocsátással segítettük elő. Összességében az eurozónában a pénzpiacok egyensúlya nem tartható így fenn örökké, illetve hosszú távon, tehát lassanként ki kell vezetni majd ezeket az intézkedéseket attól kezdve, hogy ezeknek az indokoltsága csökken vagy megszűnik, és normalizálódik a helyzet. Az LKB irányító testülete szerint még korai lenne elmúltá nyilvánítani a válságot. Lassanként látjuk már a kilépési pontot, és előbb-utóbb ezt a kilépési stratégiát végre kell majd hajtani. Az LKB ezzel rendelkezik, és készen áll alkalmazni hogyha eljön ennek a megfelelő pillanata. A kivezető stratégiánk a teljes monetáris politika stratégiának a szerves része. Ez konkrétan azt jelenti, hogyha úgy véljük, hogy a nem szokványos intézkedések túl kockázatosak, akkor meg fogjuk őket szüntetni. Mint ahogy korábban is az LKB elkötelezett a tekintetben, hogy amikor szükség van a fellépésére, akkor döntő beavatkozásokra is kész és képes a rugalmasság és a függetlenség jegyében. A második kérdéskör, amit hangsúlyozni szeretnék, az a likviditás és az árstabilitás összefüggése. Egyes elemzők azt vetik fel, hogy a likviditás biztosítása növelheti a jövőbeni inflációt. Ez alaptalan félelem, hadd fejtsem ki, hogy miért. Először is egyrészt az LKB által biztosított likviditás jelentősen nőtt, de ez a monetáris ö, makroösszegeket nem módosította mert olyan körülmények között foganatosítottuk az intézkedéseket, amikor a bankok likviditás szűkébe kerültek a háztartás és a vállalati hitelek biztosítása szempontjából. Jelen pillanatban egyelőre nem tűnik jelentősnek ez a beavatkozás. Ahogyan korábban említettem, az összesített pénzügyi számok legalább egy évtized óta legalacsonyabb likviditás növekedést mutatják a gazdaságban. Emellett az LKB megjegyezte azt is, hogy azonnal visszavonja a likviditást támogató intézkedéseket, hogyha ez veszélyezteti az árstabilitást. Ebben az értelemben elmondhatom, hogy természetes módon fognak megszűnni majd a lejáratkor ezek az intézkedések, ha csak nem döntünk a hosszabbításokról. Ha megengedik, akkor most a másik fontos kérdésre térnék át, a makroprudenciális felügyeletre Európában és a felállítandó Európai Rendszerszerű Kockázati Testületre. A válság megmutatta, hogy a jelenlegi fejlett globalizált pénzügyi piacok és az összefonódó pénzügyi intézetek a szisztematikus rendszerszerű kockázatoknak ki vannak téve. A rendszerszerű kockázat itt azt jelenti, hogy a pénzügyi rendszer működése veszélybe kerülhet, a piaci szereplők kollektív viselkedése Következtében hogy ugyanez igaz a befektetőkre és a pénzügyi intézetekre. Ez elsősorban a pénzügyi piaci interakciókból származik, illetve abból, hogy milyen szorosan összekapcsolódik a hitelkínálat és a makrogazdaság. De rendszerszerű kockázatok akkor is megjelenhetnek, amikor a pénzügyi intézetek megfelelően kezdik a kockázatukat, legalábbis az egyén szempontjából, mivel ezernyi szállal fonódnak össze a mai fejlett pénzügyi rendszerek, a pénzügyi intézetek viselkedése, főként a rendszer szempontjából fontos intézmények viselkedése kihatással lehet a többi pénzügyi intézet és az egész pénzügyi rendszer eh, jövőjére, eh, egészére. A makroprudenciális felügyelet pontosan ezeket veszi figyelembe a pénzügyi intézetek, piacok és infrastruktúrák eh, ezer szállal való összefonódását, és ezért hozzájárulhat ezáltal egy nagyon fontos közjóhoz, ami nem más, mint a rendszerszerű pénzügyi stabilitás. Nagyon fontos, hogy ezeket a rendszerszerű kockázatokat valahogy kezeljük, főként most, hogy a globális pénzügyi világ ennyire fejletté válik, amit a gyors technológiai fejlődés mozgat elsősorban ilyen háttér mellett úgy éreztük, hogy eljött az ideje annak, hogy egy olyan testületet hozzunk létre Európában, amely európai szinten felelős a makroprudenciális felügyeletért, ez lesz majd tehát az Európai Rendszerszerű Kockázati Testület. Ez az ESRB összetételét tekintve megfelelő, a testület tagjait alapvetően azzal a feladattal látjuk majd el, hogy korai figyelmeztetést adjanak ki, a megfelelő kockázatokat minél hamarabb felmérjék, erről tájékoztassák a tagállamokat. Nagyon fontos, nem kell elmondanom, hogy ezek nem csak üres szavak lesznek ezek az ajánlások és figyelmeztetések, hiszen ha valaki fel kell lépni ezek elhajtás érdekében, ha nem teszik meg, akkor rendre magyarázatot kell adni. Ez lesz a megfelelés vagy magyarázat elve, amit mi helyesnek tartunk. Az ESRB szorosan együttműködik majd az Európai Központi Bankkal, a központi bank főtanácsának tagjai fogják majd, illetve szavazat, tag, szavazati joga rendelkező tagjai lesznek ennek a testületnek, és az EKB fogja majd megválasztani az elnökét és az alelnökét ennek a testületnek, és a megfelelő elemző, statisztikai, adminisztratív és logisztikai támogatást is mi adjuk majd meg, ahogy azt a Larozier csoport javasolta, és ahogy azt a bizottság, illetve az ECOFIN tanács illetve az Európai Tanács júniusban elfogadta. Ahogy említettem, az Európai Központi Bank LKB készen áll arra, hogy megfelelő támogatást nyújtson az e SRB-nek, szakértői és egyéb támogatást, természetesen a Nemzeti Központi Bankokkal szoros együttműködésben, 27 Nemzeti Központi Bankkal szoros együttműködésben. Az e SRB új intézmény felállása és ebben az LKB szerepe, szilárd intézményi és jogi alapokon kell, hogy nyugodjon. Az LKB e szorosan és építőjelleggel működik együtt, abban a jelenleg is folyó jogi munkában, amely az ESRB felállítását övözi. Az LKB e tehát részt vesz ebben a folyamatban, elsősorban azzal a célral, hogy minél hatékonyabb és robosztusabb makroprudenciális felügyeleti keretet teremtsünk Európában, mivel drámai következményei következményekkel jár a jelenlegi válság is. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy Európa ne álljon készen a, a rendszerszerű kockázatok megelőzésére, illetve enyhítésére. Természetesen az eh, LKB eh, szívesen válaszol majd az Európai Parlament bármely eh, kérdésére ezzel a testülettel kapcsolatban, amikor majd a parlament is bekapcsolódik ebbe a jogalkotói munkába, hiszen lassan, hiszen különben is e, ebből a szakbizottságból oly sok fontos európai projekt indult már végezetül. Nagyon hagy hangsúlyozzam, hogy az a tény, hogy szorosan összefügg az LKB és az LSRB e munkája, nem jelenti azt, hogy együtt fogunk beszámolni, nem, két külön, e, teljesen külön intézmény vagy ről van szó, melyek külön tartoznak eh, elszámolással az Európai Parlamentnek, ami az Európai Központi Bankot illeti. Az alapító szerződés 105 per 1-es cikke azt mondja, hogy az árstabilitás fenntartása az első számú célja az LKB-nak, ennél világosabb monetumra nincs is szükségünk. A pénzügyi stabilitással kapcsolatban a szerződés a 105 per 5-ös cikkben azt mondja, hogy hozzájárul, szó szerint ezt használja, ezt a szót használja a szerződés, tehát az LKB hozzájárul járul a pénzügyi rendszer stabilitásához, ami pedig az Európai Rendszerszerű Kockázati Testület vagy Tanácsot illeti. Feladata az lesz, hogy a pénzügyi rendszer makroprudenciális felügyeletéért lesz felelős, annak érdekében, hogy az Európai Unión vagy közösségen belül a rendszerszerű kockázatokat megelőzzük, illetve enyhítsük, ez a hármas címben szerepel egyébként, ezek kockázatok azonosítása, megállapítása, előzetes előzetesen erre a figyelem felhívása, ajánlások kiadása, illetve ezek ellen való fellépés idézett vége. Bő, de ennyit szerettem volna mondani, köszönöm a figyelmüket, most pedig szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen. És köszönöm hogy azt is leszögezte, hogy ezt a két jelentést nem kívánja egybe mosni, összekapcsolni. Most pedig áttérünk a kérdésekre, és a korábban már kidolgozott szabályokhoz tartjuk magunkat. Ez azt jelenti, hogy minden hozzászólónak másfél perc áll rendelkezésére,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 Tehát a második észrevételem ebből kiindulva a rendszer szintű kockázat kezelésére javasolt eljárást érinti. És gondolom, hogy ön erre különös gondot fordít. Szeretnénk, hogyha ez bekerülne majd a következő napokban megszülető szöveges változatba is. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Képviselő úr, az elmondottakat. Én is nagyon örülök, hogy ismét találkozhatunk, és ezek nagyon fontos kérdések, amelyeket felvetett. Az elsőre válaszolva, azt mondanám, hogy először is az Atlanti térséget megfigyelve nagy mértékben közeledtek az álláspontok, illetve egyetértünk abban, hogy közép és hosszú távon az árstabilizálás mint törekvés, az éppen, hogy destabilizál. Tehát az Atlanti óceán túlsó oldalán inflációt láthatunk pillanatnyilag, és hozzánk hasonlóan egyébként meg vannak arról győződve, és az ástabilitásra vonatkozó feladattól függetlenül. Tehát azt mondanám, hogy az ön kérdésére válaszolva az alapító szerződés mandátumára kell, hogy emlékeztesek, az árstabilitás egy fontos feladat, és a bizalom fenntartása ugyancsak. Állampolgáraink nagyon gyakran azt mondják, hogy közép és hosszú távon aggodalmaskodnak. Az árstabilitás aggasztja őket. Hogyha ezt mi nem biztosítjuk, és ez igaz az Atlanti-óceán mind a két oldalán. Tehát képzeljük el, hogy mi történne, hogyha ezt nem teljesítenénk. A piac közép- és hosszú távú érdekeltségét figyelembe véve 2, 5, illetve 10 és 20 vagy akár 50 éves távlatban, hiszen az LKB tervei 50 évre is előre készülnek a piac érdekeltségeit figyelembe véve is biztosítani kell az áraknak a stabilitását. És lassanként csökkentjük az inflációt, de ugyanakkor ez nyilvánvalóan egy buborékot indítana el, és gerjesztene egyre növelni, ami a piacon végül is inflációt váltana ki. Tehát az ástabilitást garantálva az LKB elősegíti a helyzetből való kilábalást. Be kell valljuk, hogy rendkívül nehéz a helyzet. A, a közféra pénzügyei különösen egyensúly hiányt mutatnak. Aztán a rendszer szintű kockázatra is szeretnék röviden kitérni. Természetesen sem állunk az egyeztetések szempontjából az önök rendelkezésére, és több hónapja foglalkozunk ezzel, többször keresett meg a parlament azzal az igényel, hozzánk fordultak az LKB-hoz, hogy mi is vegyünk ebben részt, és a rendszer szintű kockázatot mi is ellenőrizzük, elemezzük. Uh, Köszönjük. Game Mitchell következik. Köszönöm Elnök asszony, köszönöm elnök úr. Az Európai Központi Bank az inflációval nagyon jól szembeszállt, de a az eszközök inflációjával nem sikerült annyira. Az EKB úgy tűnik, hogy tehetetlen ez ügyben. Ez persze minden tagállamban megtörténhet, nem gondolja úgy, hogy az LKB-nak e valamit tennie kell annak érdekében, hogy egy harmonizált fogyasztói árindex létrejön, és például az észak-ír ügynökség munkájáról van -e értesülése, hogyan vélekedik a NAMA, az ír ügynökség által alkalmazott módszerekről. Köszönöm a kérdését. Valóban eh, jókunk eh, volt ez. Eh, ennyire beadom foglalkozni. Az euróvezetben vizsgáljuk, hogy a 16 euró övezetbeli ország 330 millió polgárának mi a jó mi a monetáris politikát egy kontinens szintjén próbáljuk optimalizálni, ha mondhatok ilyet, az anomáliákat, a látszólagos anomáliákat nemzeti szinten lehet e, megragadni, strukturális reformokkal, fiskális politikával, e, prudenciális felügyelettel, a bázeli e, szabályozási keret második pillérén belül ezeket az eszközöket használhatják a eh, nemzeti szinten. Egyébként több ilyen eh, eszköz is létezik. Az Európai Központi Bank eh, kormányzó tanácsa szintjén, nemzeti banki elnökök testülete ez, aktívan részt vesznek ezek az emberek, tehát a, ezek a nemzeti bankelnökök, elnökök ebben a munkában. ha nem hoznánk megfelelő preventív, megelőző intézkedéseket, akkor előállna az, ami 2004 elején történt, amikor nagyon komoly kritikát kaptunk azért, hogy nem csökkentettünk kamatokat, kettőről egy százalékra, ra és mi ezt megtagadtuk. Nagyon komoly kritika ért bennünket, amikor 2005. decemberében kamatot emeltünk, 2%-ról, mert, úgy érez, mert ennek szükségét éreztük. Mindkét esetben azok kritizáltak bennünket, akik csak a gazdaság jellemzéseket vették alapul, de mi a monetáris elemzéseket is szem előtt tartjuk, a, a monetáris e, e, számadatok a különböző e, jelzőszámok alakulását figyelembe vettük, tehát valószínűleg mi vagyunk a központi bank, a központi bankok központi bankja, mert gazdaság és monetáris elemzést is alkalmazunk, ezért pontosan azzal foglalkozunk, ami önöket is foglalkoztatja, amire a kérdése utált. Természetesen a közgazdászok, az akadémia világa megpróbál minél jobb modelleket gyártani és megoldásokat keresni. Tehát hosszú távon foglalkoztat bennünket a tárgyi eszközök, ha mondhatom ezt, árstabilitása, tehát a hosszú távú árstabilitás, és a túlzott dinamizmus megelőzése a monetáris politikában. Ezek tehát, amelyek célként szemünk előtt lebegnek. Köszönöm, most pedig José Manuel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három gyors kommentárom lenne. A központi bank irányítója, igazgatója, akivel nagyon szívesen találkozom itt most, azt említette, hogy a bizalom fokozódott, de az igazság az, hogy a hitel, hitelek továbbra sem jutnak el a reálgazdasághoz. A bevezetőjében azt említette, hogy a hitel szűke miatt a kereslet a felelős. De azt hiszem, hogy nem ez az a nézet, amelyel számos vállalat, illetve család egyetértene legalábbis hazámban, tehát hogy a bankok nem adnak pénzt. Készült erről egy felmérés, és szeretném tudni, hogy ez a felmérés megerősíti-e ezt, nevezetesen tehát, hogy a hitelezők részéről vannak-e fenntartások, amelyek miatt nem nyújtanak hitelt. Nem ez lenne a megfelelő pillanat, amikor a betegtől a mankót elvehetjük, de azt hiszem, hogy ideje volna megtanítani arra, hogy egymaga is gyalogolni tudjon. A központi bank igazgatója úgy ítélje meg, hogy ezen, nem, ezen ortodox intézkedések majd önmaguktól fognak megszűnni. Önmaguktól szűnnek meg szintén majd a különböző fedezetek is, amelyeket az Európai Központi Bank most lehetővé tesz. A határidőkről is beszéltünk a hitelek futamidével kapcsolatban, ugye hat hónap az rövidnek számít most. Ez is egy olyan intézkedés, amelyet majd visszavon az Európai Központi Bank, amint túl vagyunk a válságon, vagy ezek állandó jellegű intézkedések. És a harmadik, illetve ut- és utolsó kérdésem a rendszer kockázatokra vonatkozik. A Központi Bank majd ajánlásokat fogalmaz meg, és figyelmeztetéseket mond ki. Hogyan fogjuk garantálni azt, hogy a tagállamok majd tényleg, meg, tényleg alkalmazzák ezen ajánlásokat? vagy esetleg egyfajta könnyített együttműködésre térünk át, mert azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban a múltban már szereztünk rossz tapasztalatokat. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm azt is, hogy itt van velünk most a központi bank elnöke. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseit. Ezek nagyon lényeges kérdések. Ami a hitel nyújtást illeti, egyértelmű, hogy a fő indok, amely miatt ugye azt tapasztalhatjuk, hogy elakadt a hitelezés, ez valóban annak köszönhető, hogy a reál gazdaság is lényegesen visszaesett, ahogyan ön is ezt említette, éppen ezért a kereslet kevésbé dinamikus, mint amilyen volt. Azt hiszem, hogy a bizottsággal együtt próbáltuk megérteni, hogy mi történik, és hogy ez a helyzet hogyan érinti a kis és középvállalkozásokat. Az eredményeket, a megállapításainkat pedig közzétettük. És a hiteligény 77%-a pozitív választ kapott, teljesen vagy részlegesen pozitív volt a válasz, 12% esetében pedig nemleges volt a válasz. Ezen számadatok is jelzik, hogy a hitelnyújtás, mint a rendszer működik. Sajnos ezt nem tudjuk összehasonlítani azzal, hogy normális időkben milyen lenne a hitelnyújtás, de egy piacgazdaságban a bankok időközönként bizony nemmel válaszolnak. És ez a 12 százalék, ez őszintén szólva egy olyan arány, amely azt hiszem, hogy normálisnak nevezhető. 77%-ban ugye igennel válaszolnak a hitelkérelmekre. Azt hiszem, hogy normális időkben is ez hasonló arány. És tény, hogy a kereslet a fő bűnös, ezzel okolható az, hogy nem dinamikus most a hitelnyújtás. Ami pedig a nem standard intézkedéseket illeti, ahogyan ezt már kifejtettem, öt különböző típusú intézkedést helyeztünk kilátásba, mellesleg mi voltunk az elsők, akik ugye a középtávú refinanszírozásba kezdtünk, ugye hat hónap volt ez, mi voltunk az elsők, az első olyan intézmény, amely a fedezet, fedezetet is bevezette, és ebben a tekintetben a mi intézményünk volt az első is, amely diagnosztizálta a helyzetet. És mi ezt úgy ítéltük meg, már 2007. augusztusában, hogy nagyon súlyos volt. Sajnálatos módon ez beigazolódott, igazunk lett, de természetesen minden szükségeset meg kell tennünk annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy az árstabilitás veszélybe kerüljön. Ez az egyik elsődleges célunk, de emellett ez egy szükséges előfeltétel ahhoz is, hogy fenntartható legyen a gazdaság talprálása. Számos esetekben a jövőre vonatkozó inflációs, kivárások, inflációs számítások már a mai kamatokba is beépültek. Tehát, hogyha a gazdaság élénkítésen dolgozunk, akkor az ástabilitást is szem előtt kell tartanunk. Biztosítanunk kell, hogy ezt az eredményt elérhetjük, ami pedig az időzítést illeti, számíthatnak ránk abban a tekintetben, hogy megtesszük minden szükségeset, ha annak elérkezik az ideje. Ami pedig a rendszerkockázatokat illeti, egyetértek önnel. Az Európai Rendszerkockázati Testület feladata az lesz, hogy azonosítsa ezen kockázatokat, figyelmeztetést fogalmazzon meg, és ajánlásokat is nem a különböző intézmények, a különböző testületek helyett, és ez nagyon fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sánchez Prezado következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani ismételten azért, hogy eljött hozzánk Trisé úr, és szeretném kifejteni, hogy a központi bank és az Európai Parlament közti kapcsolat megerősítése nagyon fontos lesz, és nagyon hasznos az európai projekt számára. Két dologra szeretnék kitérni. Először is konkrétan a kis és középvállalkozásokra, a második kérdésem pedig a makro szintű felügyeletre vonatkozik. Úgy tűnik, hogy a pénzügyi válság legsúlyosabb része már a múlté, most a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást és a különböző egyensúlytalanságokat kell korrigálni. Egy hónappal ezelőtt Bernanke úr az amerikai jegybanktól azt mondta, hogy a gazdaság helyreállása akkor következik be, hogyha ismét folynak a hitelek a kis- és középvállalkozásokhoz. A, ezen KKV-k jelentős mértékben a banki finanszírozástól függnek, éppen ezért őket jobban érinti a válság és a banki finanszírozás helyzete. Komoly igényük van, finanszírozási igényük, és úgy tűnik, hogy nehezen férnek hozzá a banki finanszírozáshoz. Mikor fog normalizálódni a helyzet? Ön hogyan ítéli meg ezt a jelenlegi helyzetet? A második kérdésem pedig a makro szintű felügyeletre vonatkozik. A pénzügyi válság fő tanulsága talán pontosan az, hogy egy olyan felügyeletre van szükségünk, amely túllép az intézményeken, és amely rendszer jellegű. Egyértelmű, hogy a szerződések értelmében az Európai Központi Bank véleményét ki kell kérni, és ki is kérjük ebben a folyamatban. Éppen ezért szeretnénk tudni, hogy az ez az európai testület, ez a rendszerkockázati testület, ez kielégítő ahhoz, hogy a célokat elérjük, hiszen voltak már figyelmeztető jelzések, amelyeket más intézmények, sőt maga az Európai Központi Bank fogalmazott meg, de ez elegendő-e? Nem kellene ezen egy kicsit túllépni az, hogy hatékony legyen a fellépés, és valóban elkerüljük azt, hogy, rendsz hogy kockázatok lépjenek fel. Talán egy konkrét struktúrát is létre lehetne hozni ezen testületen belül, és hogyan néz meg ki a nemzetközi együttműködés. Köszönöm szépen az újabb kiváló kérdéseket. Az elsőre válaszolva megerősíthetem, hogy az elemzéseink alapján ez év második negyedében a szabadesés végéhez értünk az európai és a világgazdaságban, amely tavaly szeptember közepe óta tart, amikor egy bizonyos esemény drámai következményekkel járt az egész világgazdaságra vonatkozóan. Tehát a szabadesés véget érni látszik, de elővigyázatosnak kell maradnunk. Ahogy említettem, szakértőink úgy vélik, hogy az előrejelzéseket ez évre és jövő évre fölfele kell korrigálni, pozitív irányba, de mindkét esetben még mindig elég sötét a kép, még akkor is, hogyha fél százalékkal följebb igazítottuk, ugyanez igaz a jövő évre, nulla közeli előrejelzésekre van kilátás, tehát nehéz út áll előttünk, nem dőlhetünk hátra semmilyen szempontból. Ami a KKV-kat illeti, roppant fontos sak, hiszen ezek a munkahelyteremtés helyszínei. Éppen ezért szorosan figyelemmel követjük a KKV ágazatot, a nem hagyományos intézkedéseinket mind a bankokra koncentráltuk, hiszen főként a KKV-k a bankokon keresztül juthatnak pénzhez, tőkéhez, hitelhez, nem a piaci, másodlagos piacról. Tehát itt jól látszik, hogy mi a különbség az Atlanti-óceán két partja között, és a bankoknak azt mondjuk, mindent a bankokért teszünk, a nem hagyományos intézkedéseket és a kamat politikánk mind nem is a, igazán a bankok miatt van, a bankok érdekében van, hanem a magáért, a gazdaságért, az igazi, valós gazdasági szereplőkért, akik a bankok nélkül nem létezhetnek. Jó néhány esetben azt mondjuk tehát a bankoknak, ha több tőkére, több pénzre van szükségük, akkor eh, próbáljanak a kormányzatok által egyszerre félretett pénzekből lehívni, a kormányzatok által az újrakapitalizációra félretett pénz 55%-át használták fel, 45% ez ideig felhasználatlan marad. Persze, még egyszer mondom, egyértelmű az üzenet a bankok irányába, végezzék a dolgukat. Ami a rendszerkockázati tanácsot, hogy testvetet illeti, Roppant fontosnak tartom, hogy a follow-up, a szutánkövetés nagyon jó szervezett legyen, hiszen fogalmi szinten nagyon eh, komoly eszközök vannak a rendszerkockázati testület eh, kezében, mindig is azt mondtam, hogy én és kollégáim készen állunk arra, hogy aktívan részt vegyünk a kockázat, rendszerkockázati tanács munkájában. Az EKB, a központi bank nem ugyanaz, mint ez a rendszerkockázati tanács, mi csak segítjük ennek a munkáját, ennek a testületnek a munkáját. Szoros a kapcsolatunk, ezer szállal fűződik majd az LKB e a rendszerkockázati testülethez, de a kettőnek más-más a feladata. Uh, uh, Köszönöm szépen, egy kicsit túlléptük az időt, legközelebb kérem, hogy figyeljünk erre oda, Robert Godoff. Köszönöm szépen, elnök asszony. A következő kérdést szeretném elnök úrhoz intézni. Az LKB betöltötte a szerepét annyiban, hogy refinanszírozási lehetőséget biztosított a bankoknak különösen amikor a bankközi piac beszáradt a Lehman Brothers bukását követően. És eddig a fogyasztók és a vállalkozások ennek kevés hasznát látták, tehát ez elhangzott, és 0,1%-os bővülést említette ön is. Sánchez Presedo eh, nagyon jól mondta, hogy nem tudunk árstabilitást biztosítani félés lehetőség nélkül. Hát nekem az a benyomásom, hogy a bankok betették a trezorba az így kapott forrásokat, és nem éltek a likviditás bővítés eszközeivel, és ez az állami szinten is így érvényesült, hogy a könnyű forrásokat a maguk céljaira fordították a pénzpiacon spekuláltak a bankok, és más területeken is, ahol nagyon komoly spekuláció folyik. A kérdésem az, hogy az EKB-nak vajon nem kellene egy kicsit korlátozóbb, szigorúbb kritériumokhoz kötni a finanszírozási gyakorlatát, különösen a nagyon hosszú futamidők esetén. Köszönöm szépen a kérdést. Azt mondanám erre, hogy Üzenetünk a bankok számára az, amit az imént említettem, vagyis, hogy az említett területeken az intézkedéseink, ideértve a politikai területet is, és a nem szokványos intézkedéseink célja sem az, hogy a bankok szép szeméért cselekednek, hanem a gazdaság helyreállítása célunk. És a KKV-k pozitívan reagálnak a finanszírozási lehetőségre részben vagy egész, egészében. Azt azért hozzátehetjük, hogy nem annyira negatív mindenki megítélése, mint ahogy ön, ön elmondta. De valóban fontos, hogy az üzenetünk teljesen egyértelmű legyen. És a jegybankok üzenete, amire mi nagy hangsúlyt fektetünk, nem azt mondom, hogy az LKB, hanem Ugyanaz LKB elnökeként vagyok itt az önök körében, de a 27 tagállamnak a jegybankjairól beszélek elsősorban néhány kivétellel, de általánosságban érvényes. Az, hogy egyszerűen szükségesek voltak ezek az intézkedések. Annyit mondtunk nekik, hogy rendszer szintű likviditás gondokkal küzdenek a bankok, a rendszer szintű fizetőképességet mi egymagunkban nem tudjuk biztosítani. Egyrészt tőkésítésre van szükség, és közép-hosszú távú finanszírozásra, aztán az értékvesztés, a kihelyezések területén ez egy kezelendő probléma, és most már a kormányok sem támogatják a bankokat csak úgy a bankok kedvéért. Ez az az üzenet, amit meg kell erősítenünk folyamatosan. Piacgazdaságban vagyunk, nagy butaság lenne, hogyha úgy döntenénk, hogy mi a bankok helyébe lépünk. Egy piacgazdaságban decentralizáltan kell, hogy működjenek a vállalkozások. És természetesen az erkölcsi ráhatásunkat a lehető legnagyobb mértékben ki kell használni. Egyébként egyetértek önnel. Uh, Köszönjük, Wolf Kintz. Uh, Elnök úr, osztom azt a nézetét, hogy valóban vannak arra utaló jelek, hogy a helyzet kezd javulni. Németországi demokrataként azt szeretném mondani, hogy egy további ok, ami miatt örülök, az az, hogy milyen eredmény született a tegnapi németországi választáson. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek alapján optimistán tekinthetünk a jövőbe. Lord Turner az FSA-től néhány nem szabványos javaslat talált elő arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet erősebbé, ellenállóbb képessé tenni a pénzügyi rendszert, és azt javasolta, hogy egy maximális tőke átemelési arányt kellene meghatározni, és egy minimum core deposit ratio-t is létre kellene hozni ha az Európai Rendszer Kockázati Testület az LKB-hoz tartozik, akkor ön úgy gondolja, hogy ezen bizottság hatáskörébe tartozik majd ilyen intézkedéseket megfontolni, vagy ön inkább úgy véli, hogy ez, ez a felügyelők hatáskörébe tartozik, és önök csak azzal foglalkoznak, hogy megállapítják a rendszer kockázatot. És egy további kapcsolódó kérdésem is lenne. Nem lenne észszerű egy nemzetközi kredit, egy nemzetközi hitel nyilvántartást létrehozni? Mert ezáltal gyorsan áttekinthetővé válik a helyzet, és meg lehet állapítani, hogy hol vannak a kockázatok, hol vannak a nagyon komoly kockázatok, amelyeket másképpen csak nagyon nehezen lehet megállapítani. Ön jobban tudja, mint én, hogy ez az intézmény, amelyet, amelyet képviselek, nagyon érzékeny minden ilyen kérdésre, amely ugye az állampolgárokat is foglalkoztatja. Csak azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy Fontos, hogy ezt a jövőbeli rendszer kockázati testületet úgy tekintsük, hogy a nemzetközi rendszerbe illeszkedjék. Hiszen ugye a biztosítások, a bankok és a piac területén egyáltalán vannak felügyelő testületek, globális felügyelők, és örülök annak, hogy a Bázeli Bizottság felügyelő testülete, a londoni csúcs, valamint a, a Pittsburghi találkozók között ki tudott dolgozni, konszenzust tudott kialakítani arról, hogy hogyan lehet előrelépni a banki felügyelet területén globális szinten, bevonva az összes érdekelt felet, beleértve a feltörekvő országokat. És Pittsburghben valóban megerősítették ezt a lépést, amely a jobb felügyelet felé vezet. Meg kell néznünk majd, hogy mi lesz az, ami makroprudenciális szintű, és mi az, ami ezen testület hatáskörébe tartozhat majd, hogy hogyan lehet a makroprudenciális felügyeleten javítani, a mikroprudenciális felügyeletért illetékes hatóságokat is bevonva. Hiszen egy olyan struktúrát képzelünk el, ahol a három hatóság vezetői együttműködik Európában. De úgy gondolom, hogy ezt előre nehéz megállapítani, nem tudjuk már most megmondani, hogy mit teszünk majd. Úgy gondolom, hogy semmit sem lenne szabad előzetesen kizárni, meg kell tennünk azt a feladatot, amelyet ránk ruháztak, amennyiben szükséges. Korai figyelmeztetést kell kimondanunk, és ajánlásokat kell megfogalmaznunk. Ezek olyanok lesznek, mint amelyeket Turner úr is javasolt. Nem nyilatkozom persze konkrétan a javaslatokról. Az a kérdés, hogy egy leverage ratio legyen egy tőkeáttételi arány. Ez fontos, természetesen, hogy ott van a bázeli követelmény, a tőke követelményekre vonatkozóan, és ezen kívül a tőke áttételi arány ez fontos azon követelmény szempontjából, amely ugye bizonyos esetekben elképzelhetjük, hogy hasznos lehet, bizonyos esetekben. Ez persze az az út, amelyen haladnunk kell, és folytatjuk a munkát ezen a területen, méghozzá nagyon aktívan a jövőben is. Epping úr. Eh, eh, Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt elnök úr rendesen, korábbi e, válságokat próbálunk megoldani, és a következő válságra készülünk fel. Ez teljesen normális. E, fontos éppen ezért, hogy olyan bármilyen rendszert állítunk fel, vagy új intézményt, annak ne legyenek gyerekbetegségei. Az Európai Rendszer Kockázati Testülettel kapcsolatban kérdésem, mekkora lesz, hány tagja lesz, hogyan fogják eldönteni, pontosan, hogy fennáll-e egy rendszerszerű kockázat. A Federal Reserve, az amerikai jegybank példáját vizsgálva, a rendszerszerű kockázatot okozott az amerikai elzállókitel piac, miközben a Federal Reserve elnöke azt mondta, hogy nincs ilyen. Hogyan kerülhető el ilyen hiba az európai testületnél? Sürgős vészhelyzetben pontosan mik lesznek a hatáskörei hiszen vannak eurózóna és nem eurózóna tagállamok. Például az Egyesült Királyságban, hogyha teljesen véletlenül vett példaként, ha a briteknél van egy rendszerszerű kockázat, akkor hogyan lehet nyomást gyakorolni, vagy ajánlásokat tenni, vagy kötelező ajánlásokat lehet -e tenni a briteknek? Lehet, hogy kicsit angolul felolvasom utolsó mencsvárként, utolsó lehetőségként a kötelező uniós jogszabályi intézkedéseket fogadhat el a válság enyhítése érdekében. Talán megmagyarázhatna nekünk egyszerű nyelven, hogy pontosan mit jelent ez a kitétel, amit felolvastam. Nos, természetesen a, minket illet a kérdés, de ennek az értelmezése nagyon egyszerűen összefoglalható, készen létben állunk, hogy aktívan részt vegyünk ebben a testületben, amelyet Európa megfelelőnek tekint a rendszer szintű kockázatok kezelésére. Tehát csak megismételhetem, hogy ne nekem tegyék fel azt a kérdést, ami az Európai Bizottság, illetve a tanács életékességébe tartozik, és együtt döntés tárgya. Tehát az én értelmezésem a lehető legvilágosabban a következő. Először is a 27 tagállam központi bankjainak az irányító testületére tartozik, tehát ahogyan mi ezt meg szoktuk fogalmazni, az az ESCB, nem a 16 eurózónához tartozó ország illetékessége, hanem a 27-eké a bővített központi banki kör, valamint az LKB elnöke és elnök helyettese vesz ebben részt, és a makrofelügyeleti hatóságok rész, résztvevői és az Európai Bizottság képviselője. Ők a bölcsek testületeként, tanácsaként munkálkodnak azon, hogy a közép és hosszú távú európai finanszírozási stabilitás megmaradjon. Bölcsességük teljében eh, járnak el, és ajánlásokat, illetve figyelmeztetéseket tesznek, adnak, de természetesen nem lépnek az illetékes hatóságok helyébe, legyen szó itt állam, illetve eh, magántestületekről. Ez a testület az önök irányába számol be a, ők döntik el, hogy publikussá nyilvánítják a megállapításaikat. És várakozásunk szerint az utánkövetés keretében vizsgálhatjuk majd, hogy ezeket az ajánlásokat mennyire követték a tettek. De ismételném, hogy ez a testület nem helyettesíti az életékes döntéshozókat. Sven Wigold, tessék, mondja elnök asszony. Örülök annak, hogy ismét itt van Trisé úr. Egy kérdésem volna, ez pedig a rendkívüli intézkedésekre vonatkozik, amelyeket az LKB meghozott. Említette ugye a biztosítékokat, azokat, amelyeket normális időkben megkérdőjelezhetnénk. Engem egyfelől az érdekelne, a 2008-as éves jelentés adatait láttam, és a nem piaci fedezetek, az asset-backed securities aránya mennyi, mekkora 2009-ben a, azon fedezetek, amelyeket magán bankoktól vettek át, és szeretném tudni, hogy a bankokra nézve milyen következménye lesz annak, hogyha ezen kockázatokat és ezen biztosítékokat majd vissza kell vonják a rendkívüli intézkedések lejárta után. Érde érdekelne az, hogy hogyan látja majd a bankok stabilitását akkor, hogyha ezen biztosítékok megszűnnek. Végezetül pedig tekintettel arra, hogy ezek milyen nagyságrendűek, Szeretném tudni, hogy mi történik, ha ezen kockázatok egy nagy része bekövetkezik. Az átvett biztosítékok az LKB saját tőkéjét jelentősen felülmúlják ugyanis. <coughs> Először is, hogy mondjam el még egyszer, amit már említettem, a 2007. augusztus 7-én kezdődő turbulens gazdasági folyamatokat megelőzően is már csak eszközfedezett értékpapírokat elfogadtunk fedezetként, még mások nem sőt, még akár hiteleket is elfogadtunk ilyen fedezetként. a nem hagyományos intézkedések körét kiterjesztettük, de összehasonlítva a kezdetet, kezdetekkel a, ahogy válsággá fejlődtek, nőttek ki ezek az augusztusban kezdődő folyamatok. Nekünk egyre több ilyen magán papírra kellett szembesülünk, egyre többet kaptunk, sokkal többet, mint államit. A kivételes, nem hagyományos intézkedések következtében a bankoknak is egyre progresszívabb fellépésre lesz szükségük. Ezen konkrét elem esetében egy évre vagy hat hónapra refinanszírozhatóak lehetnének ezek. Korábban a válság előtt három hónap volt a bevett időtartam, nem hat hónap vagy tizenkettő. Tehát ez is egy eh, lesz majd egy pont, amikor ki kell lépni, és amikor eljön ez a pillanat, eh, akkor tudunk kell, hogy mit tegyünk, tehát ezért kell egy ilyen exit strategy -n. Eh, már most elgondolkodnunk. Az LKB minden adatát természetesen közé tesszük, most nem mutatnám önöket számokkal, de jogos a kérdése. Jürgen Ja, ich... Äh, Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Lord Turnerre szeretnék visszatérni, ugye az imént már említették nevét. Egy másik jelentést is tett, amely más megvilágításba helyezi a pénzügyi válság okait, ugyanis nagyon kritikusan nyilatkozott a pénzügyi központokkal kapcsolatban, és általánosságban bírálta a globális pénzügyi ügyleteket, és azt is megjegyezte, hogy ez talán túlságosan felfújt, az egész pénzügyi ágazat túlságosan felfújt, ez pedig lehet, hogy egy téves elosztási politika következménye is a társadalomban, legalábbis így is tekinthetjük. Én azt szeretném tudni, hogy az Európai Központi Bank elnökeként ezt hogyan ítéli meg. Látja lehetőségét annak, hogy a pénzügyi ágazatot egy normál méretre redukáljuk, és másfelől az európai elsődleges jogban egyáltalán látja -e ennek a lehetőségét, egy ilyen fajta változtatásnak, tehát hogy a pénzügyi piacot így változtassuk meg. Ő egy Lord Turner egy adófajtát is említett, amely által talán kicsit kisebbre szorítható a pénzügyi ágazat, de felmerül persze a kérdés, hogy ennek a feltételei az európai jogban egyáltalán adottak-e. És ehhez kapcsolódik egy másik kérdés is. A G20 csúcs találkozóján Londonban áprilisban a kínai pénzügyminiszter egy javaslatot fogalmazott meg. És ennek értelmében a dollár, mint vezető pénz, nem ezt helyettesítenék, de nem az euróval, hanem a különös lehívási jogokat érvényesítenénk, és ezáltal megelőzhetőek lennének olyan válságok, mint ez a jelenlegi. Szeretném tudni, hogy mi erről a véleménye. You have addressed a lot of very, very important... Számos nagyon érdekes kérdést vetett fel. Először is engedje meg, hogy megjegyezzem, hogy az én megítélésem arról, ami történt, az az, hogy tapasztaltuk, mennyire törékeny a globális pénzvilág, és mellesleg azt is láttuk, hogy az Európai Unió szintjén mennyire törékenyek és sérülékenyek azon intézmények, amelyek a gazdaságot alkotják. Ez pedig olyas valami, amit igenis korrigálnunk kell. Nem fogadhatjuk el azt, hogy egy olyan világban élünk, amely ennyire sérülékeny. Nincs ellenállás, és ezt meg kell teremtenünk. Én úgy gondolom, hogy akár csak egy betegségnél, amely nagyon súlyos, egyfajta többfelé ágazó orvostudományt kell gyakorolnunk, és a globális pénzügyi világ különböző részei is lehetnek a bűnbakok. Mert ha mondjuk kiszúrjuk a befektetési bankokat, a hitelminősítő ügynökségeket, akkor gyakorlatilag elteljük a figyelmünket a többiről. De mindent meg kell változtatni, mindent helyre kell állítani. És nagyon örülök annak, hogy ennek fényében járunk el. Ugyanis globális szinten és az iparosodott országokban egy adott módszertant alkalmazunk, és úgy döntöttünk, hogy mindenre kitérünk mert úgy gondolom, hogy az egésznek minden egyes részén lényegesen javítanunk kell, hiszen ez a törékenység magából a rendszerből adódik. Ami pedig a Tuvin díjat adót illeti, én ezt ellenzem, már amennyiben itt tényleg a Tubin adóról beszélünk, erről nem is szeretnék többet nyilatkozni, de ezt ellenzem. A dollárra kapcsolatban pedig a jelenlegi helyzetben úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy a globális pénzügyi világ keretében egy erős dollár, erős legyen a dollár és az amerikai hatóságok, ők is érdekeltek ebben Tim Geithner, az amerikai jegybank elnöke, és azt mondják, hogy az erős dollár az Egyesült Államok érdekét szolgálja, én pedig bízom abban, hogy ez így van, és bízom abban, hogy amit mondanak, és a dollár, szolid, a dollár valóban egy szolid pénz. <clears throat> Uh, uh, köszönöm szépen, elnök asszony. És mm, elnök úrnak is köszönöm, hogy velünk tölti ezt az időt. 35 éve mm, dolgozom, dolgoztam sok-sok éven át a pénzügyi szektorban. Egy kicsit másképp látom ezeket a dolgokat gazdasági értelemben laikus a legtöbb politikus, nem igazán ért ehhez a területhez. És úgy tűnik, hogy arról beszélünk leginkább, hogy miből indult ki az egész. A Lehman Brothers hangzik el, aztán az összes bankot hibáztatják, és így tovább. Érdekelne az ön véleménye amikor a láncreakció beindult, akkor nem az amerikai politikusok álltak e mögött, akik a közösségi befektetési alapok területét hangsúlyozták, és epikúra hivatkoznék itt. Azt mondhatjuk, hogy politikai manipuláció történt itt, amelyet a bankokkal hajtattak végre, és profitáltak az adófizetők pénzén, és a szabályozó hatóság is részese volt ennek, Lord Turner neve hangzott el, és az FSA Londonban óriási prémiumokat fizetett ki, hatalmas fizetéseket húznak, és a támogatások Európában talán a legnagyobb volt az utóbbi idők történetében. A Ausztrália, Kanada felé tekintve nem kéne felülvizsgálnunk a helyzetet, náluk nem volt ilyen probléma, mert teljesen másképp szabályozták, nem előíró módon alkották meg a szabályokat, és az adófizetők érdekében valakinek rendbe kéne tenni ezt a rendetlenséget. Ahogy említettem, a globális pénzvilág egésze roppant törékenynek bizonyult, abnormálisan törékenynek, kivétel nélkül, az ellenállás jelét sem tudta mutatni, ez vezetett a gazdasági szabadeséshez. Valamit tennünk kell. Persze, meg, mikor a tennivalókat próbáljuk meghatározni, akkor világos, hogy azok a nemzeti rendszerek, amelyek a legellenállóbbnak bizonyultak, Nos, nos, ezeket kell alaposan megvizsgálni, mert ebből nagyon sok tanulságot levonhatunk. Ezért én is csak azt mondhatom, hogy amikor például eh, Kanada esetét vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy Kanada igen hatékonyan és ellenálló módon tudta a pénzügyi rendszerét szervezni, felügyelni, Köszönöm. Elnök asszony, elnök úr. A ESRB-vel kapcsolatos kifejtése nagyon érdekelt, főleg amikor ugye kifejtette, hogy az LKB, e illetve a testületbeli helyettese hogyan vesznek részt ebben a munkában. Az utóbbi hetek során megtanultam, azt, hogy ajánlásokat és figyelmeztetéseket is megfogalmazhatnak. Én azt szeretném tudni, hogy nincsenek egy olyan helyzetben, hogy amikor gyakorlatilag ezen figyelmeztetések nem bizonyulnak helyesnek, akkor hogyan indokolják meg ezeket, és hogyan kapcsolódik ez az EKB mindenek feletti céljával, hogy egy független monetáris politikát folytasson. Az én kérdésem konkrétan az az, hogy nem lát-e itt egy esetleges érdekkonfliktust. A második kérdésem pedig, mielőtt a parlamentbe jöttem, magam is 15 éven keresztül a pénzügyi szektorban dolgoztam, és az utóbbi hónapok során Európában ugye mindenki arról beszélt, hogy melyek azok a rendszer szempontjából releváns intézmények, de igazából senki sem tudta ezt a kérdést megválaszolni számomra. Nem tudom, hogy ön tud-e felvilágosítást adni. A harmadik kérdésem pedig, tudom, hogy lassan a végére kell érjek, ez az úgynevezett állami alapokra vonatkozik. Azt szeretném tudni, hogy az ön megítélése szerint az utóbbi másfél év során ezek a nemzetközi pénzügyi piacok stabilitásához hozzájárultak-e? Thank you. Thank you very much indeed. Köszönöm ezt a kérdést. Ahogy azt már említettem, a rendszerkockázati eh, tanácsnak jó néhány tagja lesz. Talán érdemes azt is eh, még egyszer elmondanom, hogy szükség esetén megfigyelők is eh, hatóságoktól érkező megfigyelők is részt vesznek majd a munkájában. Kellentét, eh, összeférhetetlenség eh, nem tapasztalható, hiszen az központi bank a monetáris politikát felügyeli, és a ajánlásainkat a makrofelügyeletre vonatkozóan nem illetve ennek a testületnek az eh, ajánlásai jó esélyen nem fognak túlzottan eltűrni, att, eh, eltérni attól, amit eh, mi magunk is hirdetünk, zászlókra tűztünk már. Persze, nem ugyanolyan szemszögből vizsgáljuk ugyanazt a kérdést, de azt hiszem, végrehajtó hatáskörrel nem rendelkezünk, majd csak ajánlásokat tehetünk. amikor például az önök szakbizottságában eh, eszmecserét folytatunk, akkor nagyon gyakran kell a struktúrális reformokra vonatkozó kérdésekre válaszolnom. Mindig a lehető legjobban próbáljuk az álláspontunkat kifejteni. Úgy tűnik számomra, hogy ezt viszonylag jól is tesszük. Ami a rendszer szempontjából releváns pénzügyi intézményeket illeti, hát a közelmúltban volt példa arra, hogy mit is jelent a rendszer szempontjából releváns pénzügyi intézet, amikor a az óceán mindkét oldalán, az Atlanti óceán mindkét oldalán megpróbálták a, elkerülni a, az összeomlást a kormányzatok. Szerintem ebben az esetben jól ítélték meg a helyzetet, de ez is jól mutat, hogy egy konkrét esemény is a szinkronizálhatja, összehangolhatja a döntéshozatali mechanizmusokat a világ különböző részei, illetve a gazdaság különböző ágazatai között. Ez a, ettől rendszer szerű egy ilyen esemény, de egyetértek önnel, hogy ez mindig megítélés kérdése, hogy mit tekintünk a rendszer szempontjából releváns pénzügyi intézménynek. kormányzati alapokkal kapcsolatban egyelőre nem tudom megítélni, hogy mennyire, milyen szerepet fognak játszani. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Trisé elnök úr. Volt jó néhány kérdésem a szabályozással kapcsolatban. Olvasva a nyilatkozatot, én azt látom, hogy a három hatóság, és itt arra a folyamatra gondolok, amely az LKB e monetáris politikáját meghatározza. Tehát ez egy nagyon komoly demokratikus folyamat eredménye, és az LKB e autonómiáját eredményezte. Elolvastam a vonatkozó szabályokat, és nem nagyon értem a következőt az állít, hogy nem fordulhat elő az, hogy a kockázati testület és az irányító bizottság az az LKB részvétele nélkül működjön. Nem nagyon értem ezt a dolgot, mert ez arról szól, vajon, hogy a három hatóságot nem közvetlenül a parlament és a kormányok nevezik ki, hanem a felügyelő testület. Tehát Trisé elnök úrhoz a következő kérdést szeretném intézni. Nem látja-e szükségesnek két típusú gazdaság, garanciának a biztosítását, a mikro, illetve makroprudenciális felügyelet formájában, hogy az LKB e gyengülése árán is megfelelően működjön ez a rendszer és a hatóság elszámoltathatóságát is fontosnak tartjuk. Jobban bele kéne gondolni az állampolgárok és a nemzeti kormányok érdekeibe, és nem csak a hatóságok, illetve a felügyelő testületeknek a szempontjait figyelembe venni az egyes országokban. Ha jól értem a kérdését, a mikrofelügyeleti szintre tett javaslatra vonatkozott az ön által feltett kérdés. Mi ebben közvetlenül nem veszünk részt, de előbb-utóbb el kell majd döntenünk a hagyományos konzultációs folyamat keretében, tehát erre csak annyit mondhatok, hogy tanulmányozzuk a mikrofelügyeleti javaslatot. Mondanom sem kell, hogy a makroprudenciális, makrofelügyeleti szinttel sokkal eh, közelebbi kapcsolatban állunk, sokkal alaposabbak a tapasztalataink, ezért nagyon óvatosan fogalmaznék a mikroszintű felügyelettel kapcsolatban. Európai Központi Bank elnökként talán ez megbocsátható nekem. Még egyszer mondom, majd az LKB kormányzó tanácsának kell eldöntenie, hogy hogyan vélekedik a javaslatról. De az LKB elnöke, hogy egy bizonyos ponton részt vállalna-e? Volt valamilyen része a kérdésének, amit nem értettem pontosan. Potrebbe coinvolto dal nuovo regolamento. Az új rendelet alapján nem vehet részt hangzik a kérdés. Igen, akkor megint csak a mikrofelügyeleti szervekhez kanyarodtunk vissza, képviselő úr. A Larosier csoport is egyébként ezt sugalta. Sokan mondták, hogy a mikro szintű felügyeletben is részt kellene eh, vennünk. A Larosier csoport viszont ennek az ellenkezőjére tette ajánlást amit a tanács és a bizottság többé-kevésbé elfogadott. Természetesen a magyaroknak kell eldönteni, hogy mit látnak célra vezetőnek, de számomra ez többé-kevésbé eldöntött kérdés. De még egyszer mondom, a kormányzó tanács, az EKB tanácsának kell majd a konzultációs folyamatban erre választ adnia. Ott már Elnök asszony, elnök úr, a legutolsó megállapítására térnék vissza. Az Európai Parlament a banki irányelv kapcsán egyértelműen leszögezte, hogy a felügyeletnél integrációra törekszünk, és ebbe szeretnénk fokozottan bevonni az Európai Központi Bankot is. Az, ami jelen pillanatban terítéken van, ez számomra nem kielégítő, főleg arra való tekintettel, hogy ön is említette, globális pénzügyi struktúrával rendelkezünk, ugyanakkor nincs egy európai szintű piaci felügyelet. Akkor hogyan szeretnénk globális felügyeletet? Még itt sem mentünk eléggé messzire, és szeretném tudni, hogy ezt ön is így látja-e. A második kérdésem pedig a prociklikus jelleg. Ez szerintem egy nagyon fontos kérdés. Milyen költségeket idéz elő ez? ami a saját tőkére, illetve a számviteli szabályokra vonatkozik. Erre ki kellett érnünk, mert eh, az ő során ezt is meg kellene vitatni. És a harmadik felvetésem ugye említette, hogy a problémát a struktúrában kell keresni, nem pedig a különböző termékekben vagy intézményekben. Ezt eh, én is osztom, de akkor kérném, hogy említsen egy eh, olyan strukturális problémát, amelyet meg kellene előznünk és az utolsó kérdésem az, az exit stratégiára vonatkozik, az adósságokra. Az adósság is, az adósság állomány is inflációt idézhet elő. Hogyan látja ezt ön a két százalékos határral való összefüggésben, és az adósság állományi politika milyen szerepet játszik az exit stratégia szempontjából? Köszönöm szépen a kérdéseket. Nos, az első észrevételre reagálva azt mondanám, hogy a következőre törekszünk globális szinten. És én ezzel elégedett is vagyok. Úgy döntöttünk a G20-ak szintjén, a fejlett ipari országok, illetve a feltörekvő országok is szerepelnek ebben a nagy csoportban, hogy egységesítjük a koncepciókat. Tehát, hogyha egyenlő szabályokat akarunk, és ellenálló rendszert, akkor ahhoz a szabályokat ki kell terjeszteni mindenkire, és egyetemessé tenni az alapelveket. Ez volt az elmélete a régi bázeli bizottságnak. Akkor jött létre, amikor a 80-as évek nagyon nagy válsága kibontakozott az állami kockázatvállalások miatt. Tehát már akkor rögzítettük, hogy egységes alapelvekre, illetve óvatossági szabályokra van szükség világ méretekben. És megfelelő-e a végrehajtás, vagy nem, ezt az önök ítéletére bízom, de az biztos, hogy jelentősen előre kell lépni a korrekt végrehajtásban a globálisan érvényesített elvek területén. És ezért jó, hogyha van egy egységes hatóság, amely ezért felel. Az egész koncepció lényege, hogy egyfajta globális hatóságokból kialakult konstelláció felül, felügyeli ezt európai szinten is. Jól ismerem az ön álláspontját, mert többször már világossá tette, és ezúttal is, azt mondanám, hogy mint első körben megtehető legjobb lépés az a helyes, hogyha a mikro felügyelet területén egy egységes európai hatóságot hozunk létre. De nem erre vonatkozó javaslat született, és megítélésem szerint rendkívül valószínűtlen az, hogy itt az eljárás során a különböző tagállamok álláspontját is figyelembe véve ebben a szakaszban. Meg kell mondjam, hogy sajnálattal állapítom meg, de úgy kell tekintenem erre, mint az élet egyik tényére ebben a jelenlegi fázisban. Ennél is fontosabb viszont éppen emiatt, hogy egységes elveket érvényesítünk európai szinten. Tehát, hogy ugyanazt az irányelvet hajtsuk végre, meglehetősen egységesen és pontosan ugyanazon koncepció mentén a különböző tagállamokban. Ami pedig a kilábalás stratégiát illeti, ahogyan én értelmezem az ön szavait, arra utalt, hogy nem csak a nem hagyományos intézkedések köréből kell kilábalni, hanem a monetáris politika területén is érvényt kell ennek szerezni. És hozzátenném, hogy természetesen ez magától értetődő. Mindent meg kell tennünk, ami szükséges annak érdekében, hogy továbbra is azt mondhassuk önöknek és az állampolgároknak, hogy bízhatnak bennünk, mert árstabilitást biztosítunk közép-hosszú távon. És hogyha az év végén kiszámítjuk, hogy mit tettünk azóta, amióta bevezettük az eurót, az első 11 év mérlegét megvonjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy sikerült megfelelnünk az alapvető megbizatásunknak, amelyet önöktől kaptunk az európai demokráciák részéről és elmondhatom kollégáimmal együtt a magunk nevében nyilatkozva, hogy erre büszkék vagyunk. A jövőre nézve pedig már a jelenlegi piaci viszonyok között, illetve a közép- és hosszú távú szempontok alapján eljárva be kell építeni az árstabilitást. A hiteles szinten, vagy az alatt a befektetők és minden érdekelt szempontjából Európában. Köszönöm szépen. Csüsé úr, kollégáimhoz hasonló módon én is szeretnék köszönet mondani, hogy uh, időt szakít ránk, és megválaszolja a kérdéseinket. Kérdésem fiskális politikára vonatkozik, és monetáris politikára, ami jó esetben kéz a kézben működik, szorosan együtt. Említette, hogy még a kilépés pontja nem jött el, bár az exit stratégián már gondolkodnak. Az eurózónában nem olyan tiszta a helyzet. Az Európai Bizottság is azt mondja, hogy a fiskális ösztönzők tekintetében még nem kell kilépni az európai vagy a nemzeti szinten, de mintha figyelmen kívül hagynák, hogy a recesszió sajátosságaira való tekintettel, országonként külön elbírálva, legalább egy olyan negyedévet meg kellene várni, amikor a deficit csökken. Először is hagyd mondjam el, hogy az Európai Bizottságot teljes messzélséggel támogatjuk, hiszen roppan nehéz munkát végez a stabilitási és növekedési paktumnak nem könnyű érvényt szerezni a nehéz válságos időkben, és részben bizalmi kérdési bizalmi kérdés is ez, hogyha a befektetők, a piacok nem vélnék úgy, hogy a fiskális helyzetet közép és hosszú távon kezünkben tartjuk Európában, akkor nem tudnánk kilábalni a válságból. Ezért tehát csak annyit hagy mondjak, hogy a bizottság üzenete, amelyet mi, mint említettem, teljesen támogatunk, teljes mértékben támogatunk, az az, hogy Európa és az eurózóna szintjén akkor kell vissza térniük, amikor a, a, visszaáll a normális helyzet, nem később, nem hamarabb. Ami több ország esetében 2011-ben várható. Ez tehát a bizottságás pontja, amit mi is támogatunk. Persze vannak országok, ahol nagyobbak a nehézségek, például a GDP arányában tekintett államadóság vonatkozásában, vagy a, a hiány nagyságának vonatkozásában, de persze ez piacról piacra változik, és fontos, hogy se a piaci szereplők, se a, az állampolgárok ne veszítsék el a bizalmukat, de még egyszer mondom, véleményem szerint nincsen ellentmondás a között, hogy visszatérhet egy rendes növekedési ütem, és a gazdasági növekedést is elősegíthetjük, hiszen pontosan a bizalomhiány okozta a drámai válság helyzetet. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, Trisé úr. Az euróövezet stabilitása ahogyan ön is említette, illetve annak a reménye, hogy a növekedést ismét el lehet indítani. Nos, ez optimizmusra ad okot azon országok esetében is, amelyek majd csatlakoznak az euróövezethez. De ön is tudja, a deficit ugye már említette, az európai tagállamok többségében túlépi majd számítások szerint a 3%-ot, és 80%-ot éri el a hiány, és éppen ezért ez ellentmond annak, hogy ugye ott vannak másfél a Maastrichti kritériumok. Az új tagállamokra pedig súlyosan hat a válság, és ez részben következménye annak is, hogy megkülönböztetett politikát alkalmaznak az euróövezet és a nem euróövezeti országokra ahogyan az az aszimetrikus hitel kezelésre is elmondható. Az én kérdésem az a kapcsolatos, hogy a jelenlegi kontextusban milyen további intézkedéseket tart szükségesnek ahhoz, hogy segítsen a, az új tagállamoknak ahhoz, hogy csatlakozzanak az euróövezethez? És milyen orvosságot kínálna ön fel erre a jelenlegi helyzetre? Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt mondanám, hogy az eurózónához való csatlakozás egy stratégiai kérdés, itt ugye stratégiai akarattól, illetve politikai szándéktól függ, és mindig is azt tapasztaltam, hogy azok, akik az euróövezetben vannak, az alapján csatlakoztak az euróövezethez, hogy egyfajta sok oldalú konszenzus alakult ki. Ez természetesen nem meglepő, hiszen maga az Európai Központi Bank is, ugye említettem, hogy odafigyel a pénzneme kapcsolatos összes kérdésre. Természetesen, hogy említette a kritériumokat, és jelen pillanatban is figyelembe kell venni azt, hogy a kritériumoknak most is eleget kell tenni ahhoz, hogy valaki csatlakozzon az euróövezethez. És a központi bankok kölcsönösen arra törekszenek, hogy megértsék a politikáikat, és negyedévenként ülésezünk, állandó kapcsolatban állunk számos fajta technikai nyújtást is tartalmaz a munkánk az Európai Unión belül, a 27-ekre ez kiterjed, és a jövőben is folytatódni fog ez az együttműködés. És nyilván a rendszerkockázati testület is fokozza ezt majd, hiszen a 27 tagállamnak együtt kell működnie az ajánlások megfogalmazásában és kivitelezésében. A felelősség természetesen arra is vonatkozik, hogy megfelelő rendben tartsuk az euróövezetet, hiszen az euróövezet az keleti és a közép-kelet-európai bankok számára alapvető fontosságú, és jelen pillanatban én azt mondhatom, hogy arra kellene törekednünk, hogy elősegítsük az Európai Unió jó működését, tudván azt, hogy 25 ország elkötelezett amellett, hogy csatlakozzék az euróhoz, majd ha eleget tesznek a feltételeknek. Köszönöm, Ole Schmidt. Köszönöm szépen, Trisé úr. Remélhetőleg 25-ről van szó, nem tudom, lehet, hogy egyel kevesebb. Azt próbálom megérteni, hogy ezeknek a dokumentumoknak mik a következményei az utóbbi hetek bizottsági javaslatai, javaslatai nyomán, és nem könnyen érthető ez a dolog, talán fel tud erről világosítani. A kockázati testület ajánlásokat fogalmaz meg, de ezek nem kötelezőek. A, az illetékes hatóságok és a tagállamok esetleg ezeket nem tartják be, akkor mi történik? A veszély az, hogy ezzel sérül a tekintélye a kockázatkezelő testületnek. Ez az első kérdésem. A második, teljesen egyetértek a Netrisé úr, hogy az euró és az eurozóna a mencsvár ebben a válságban. Az az euróvezeten kívüli országok szempontjából is. És ezért a kockázatkezelési testület nagyon fontos összetételű, és eh, rengeteg különböző szakember képviseli majd az egyes területeket. És az EKB tekintélyét nem csorbítaná-e az, hogyha nem az LKB e elnököl az ESRB élén ne értse félre a kérdésemet, arra akartam rákérdezni, hogy mi lesz az LKB tekintélyével. És aztán a többi kollégához szól a következő kérdésem. Európa egységesebb lesz a válság után, mondták el, ugyanakkor még megosztottabb lett egyik oldalon az eurót alkalmazó országok, és mi többiek a másik oldalon. És érdemes lenne tán elgondolkozni azon, nem csak az önök részéről, hanem a politikusok részéről is, hogy esetleg egy kicsit rugalmasabb kritériumokat kellene megfogalmazni a válságból való kilábalásra, mint ahogy a valuta alap ezt lehetővé teszi. Köszönöm szépen. Az első kérdéssel kapcsolatban, mi roppant fontos, a szöveg jelenlegi megfogalmazásában megítélés kérdése lesz, hogy az ESRB ajánlásai nyilvánosságra kerülnek-e, vagy sem. Várakozásaim szerint a megítélés a józanész gyakorlata majd megoldja ezt a problematikát, hiszen ha jól értettem a kérdését, hogyha comply or explain megfelelés vagy magyarázat elv alapján van egy ajánlás, akkor talán csak az ajánlás nyilvánosságra, ajánlat nyilvánosságra hozatala még nehezebb helyzetbe hozhatna egy adott intézményt. Hogyha végletekig túlozzuk az ön érvelését, akkor mondjuk azt, hogy ne változtassunk semmin. Hiszen még az ajánlás is árthat. De talán a legjobb válasz az önkérdésére az, hogy nyilvánosságra hozható, de szükség esetén, hogyha ez célvezetőbbnek tűnik, akkor nem kerül nyilvánosságra. Ami az ESRB elnöki és alelnöki akkor az LKB e általános tanácsa, a kollégák bölcsessége bölcsességére van ez, lesz ez bízva, ezért nem tudom előre meg tippelni. Mikrofon nélküli. Igen, az LKB-t változtatott a javaslatom, mondja Ole Schmidt. Igen. Nekem jónak tűnik ez a javaslat, megmondom őszintén. Mert az LKB ban ülő 27 kollega, és akkor a 27 szintjén pattog a labda, nem az euró övezet szintjén, vagy a nem euró övezet szintjén, hanem valóban a 27 tagállam egy bank elnökének kell majd erről döntenie. Uh, I will tell you, I do not think... Nos, meg kell, hogy mondjam, nem hiszem, hogy bármi jót tennénk Európának, hogyha a kritériumokat megváltoztatnánk. Szerintem ez nem válna Európa hasznára, javára. Az euróvezetbe való belépés célja amúgy sem az, hogy elkerüljünk válságokat, vagy eh, védőernyét emeljünk egy ország eh, fölé. Nem, egy olyan döntés ez, amely elmondhatatlanul fontos, hiszen közös jövőt, egy sorsközösséget vállalnak más tagállamokkal. Ezért szerintem az euróvezetre vonatkozó kritériumok jók, és ezért megtartandóak. Dziękuję. Panie prezesie, to wielka przyjemność słuchać dzisiaj pana. Na jedno, część, na jedno pytanie właściwie już pan odpowiedział. Elnök úr, egy nagy megtiszteltetés az, hogy itt hallgathatjuk ön. Tulajdonképpen az egyik kérdésemet már megválaszolta, a második kérdésem pedig az, hogy a konvergenció kritériumokhoz tartanunk-e kell magunkat. Ezt megválaszolta már, és ez azt hiszem, hogy nem olyan kérdés, amely csak az új tagállamokban foglalkoztat bennünket, hiszen az emberek megkérdőjelezik a kritériumok helyén valóságát más országokban is. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez csak az euróvezeten kívüli országokra vonatkozik. A kérdésem azonban a következő lenne. Azon országokban, amelyek az eurozónához csatlakozni szeretnének, gyakran elhangzik, hogy ez tulajdonképpen egy olyan kihívás, amely korlátozza az országok lehetőségeit, hiszen nincs egy olyan politikánk, amelyel segíthetnénk őket az eurozónához való csatlakozásban. A csatlakozási képesség, illetve a tulajdonképpeni tagság lehetővé teszi a fejlődést az országok számára, főleg válság idején. Én azt szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság megfontolna-e egy hosszú távú stratégiát, hogy kiterjessze az euróövezetet, és az Európai Központi Bank hogyan vélekedne egy ilyen stratégiáról, egy ilyen hosszú távú stratégiáról? Köszönöm. I negotiated the Maastricht Treaty. Maastrichti szerződés tárgyalásaiban aktívan részt vettem. Az államtitkárokkal együtt, emlékszem, az volt a célunk, és az volt az elképzelésünk, hogy 6-7 országgal kell elkezdeni az euróvezetet, hogy meglegyen a kritikus tömeg. A politikai vezetők úgy gondolták, hogy akár két országgal is el lehet indulni, de mondtuk, hogy Maastrichtban dőlt el, hogy már 99. január 1-én elindul az euróvezet, akár két országgal is. 11 gyen voltunk. 11 ország. Fantasztikus dolog volt ez. És kiváló bizonyítéka annak, hogy az euró övezet alapgondolata sokkal több ország számára volt vonzó, mint ahogy azt gondoltuk a tárgyalások során. Aztán nagyon gyorsan 12-re nőtt, majd 16-ra, már a 16-ra az euróvezet tagjainak a száma, beleértve két volt kommunista országot is, és még mindig nem ért véget a folyamat. Nem szabad, hogy ezzel lezáruljon a folyamat. Minden uniós tagállam úgy döntött, minden EU, eddig belépve tagállam úgy döntött, hogy belép, nem azért, mert ez egy stratégia része, hanem mert úgy érezték, hogy készen állnak a közös európai fizetőeszköz közre, úgy készen állnak egy közösségre, készen állnak eh, arra, hogy eh, közösködjenek, ha mondhatom így, ezekkel az országokkal monetáris pénzügyekben. 11-ről 16-ra nőtt az euróövezet tagjainak a száma. Történelmi jelentőségű esemény, fejlemény jelenség ez. Tehát a történelem nagyítóján keresztül nézve, történelmi lencsén keresztül nézve, azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy erős konvergenciára és felkészülésre van szükség az önös tagsághoz. Um, elnök úr, um, én is egy olyan országból jövök, um, mely az eurozónán kívül található, tehát a the rest kategóriában és hát sajnálatos módon az első ország voltunk, amelyik az Európai Unió pénzügyi segítségére szorult a válság nyomán jórészt a saját elhibázott gazdaságpolitikájának a következtében kétségkívül, tehát erről ezt nem lehet, nem is kell tagadni ez a helyzet. És sajnos mi még nem vagyunk túl a nehezén, jelenleg is egy komoly kockázatvállalási válság van a bankok nem nagyon szeretnének hitelezni inkább pihentetik a pénzüket és gy a növekedés beindulására egyelőre nem sok esélyünk van. a válságkezelés során tehát a válság keserűségén túl a válságkezelés során is keserű tapasztalatokat szereztünk ugyanis azt kellett érzékelnünk és én ezt egyszer már emltettem önnek egy találkozón hogy bizony az uniós tagállamok egyenlőségének elvét azt kevéssé találtuk úgy hogy érvényesül a válságkezelés során. pontosan mire is gondolok? two thousand and nine októberében a magyar nemzeti bank egy swap ügyletet kért a központi banktól amire nem kaptunk engedélyt mg más nem eurózóna országok esetében svédországra illetve dániára gondolok sor került egy ilyen szvapolásra. Ez azt mutatja, hogy ugye a nem egyenlők között, mármint az eurozóna és nem eurozóna tagok nem lehetnek egyenlőek, de bizony az eurozónán kívüli tagok sem feltétlenül egyenlőek. És most itt egy kérés következne az ön irányába, hogy amikor föláll ez az új testület, ez az Európai Rendszerkockázati Tanács, az, szeret, az lenne a kérés, hogy itt a közép és kelet európai országok problémáit sajátként kezeljék a mi problémáink a közös részeként jelenjenek meg. és egy konkrét kérdésem is lenne magyarországon a devizahitelesek bedőlése az komoly problémát jelentett az mnb most kezdeményez egy törvényjavaslatot van e az európai központi banknak e téren kezdeményezése? On, uh, you, have asked a question, the last question was on the ESRB. Az utolsó kérdés az Európai Rendszerkockázati Tanácsra Testületre uh, vonatkozott, de nem vagyok benne biztos, hogy teljesen értettem. Egy kérdés. A kérés az volt, hogy amikor az új rendszerkockázati tanácsot azt uh, felállítják, akkor ott a tagállami egyenlőség elve, amilyen azok a keserű tapasztalatok, amikre utaltam az elején, hogyha ez jobban érvényesülhetne, Eh, hogy, eh, eh, a problémákat, a közép- és kelet-európai problémáit közös problémaként kezeljük Ez volt a kérés. A kérdés pedig arra vonatkozott, hogy ugye a devizahitelesek bedőlése Magyarországon komoly probléma volt. Otthon ezzel foglalkoznak, van-e az Európai Központi Banknak etéren kezdeményezése, hogy ezt a kockázatot esetleg kiszűrjék? Let me only say that csak annyit hagy mondjak el, hogy amikor a nem hagyományos intézkedéseket foganasítunk eh, az euróvezetben, mint az Európai Unió Központi Bankja, Nos, mikor ezeket először megtettük, akkor megmondtuk a bankoknak, hogy a közép-kelet-európai lányvállalataiknak továbbra is likviditást kell biztosítaniuk. Európa ezen részén. Egyértelmű, napnál világosabb üzenetet küldtünk ezeknek a nyugati bankoknak. Talán ez nem volt annyira e, látható, de mi is tudtuk, hogy ez a módja annak, hogy az ön hazának és a többi e, e, közöket európai országnak, és egy kétoldalú megalapodást is kötöttünk természetesen eh, Magyarországgal, hogy kilába, segítsünk neki kilábalni a nehézségből. Az ESRB esetében a 27 tagállamra vonatkozó kockázatokat kell felmérni, a devizahitel lekbedőlése az egy tipikusan olyan példa, ami az ESRB-re tartozik, majd ami a 27 tagállam szintjén kell, hogy kezelésre szoruljon. Thank you, Madam Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt elnök úr! Nagy örömömre szolgál, hogy felszólalhatok itt. Egyetértek azzal a kijelentésével, hogy a rendkívüli időkben rendkívüli intézkedésekre van szükség. A kibővített hiteltámogatás, amelyet bejelentett, ez üdvözlendő, és ugyanez vonatkozik egyfajta kilépési stratégia kidolgozására is. De a tények továbbra is egyértelműek. Az euró kamatláb történelmi alacsony szinten van, és az euróövezetben első alkalommal következett be defláció. Augusztusban az éves defláció már 0,7% volt. A bankok erősen negatív jelzéseket küldenek a hitelfelvevők felé, a hitelfelvevők, illetve a fogyasztók bizalma pedig szintén rendkívül alacsony. Én úgy gondolom, hogy a kamatlábak további a alacsony szinte való tartása egy komoly fenyegetés lehet, elég, hogyha Japánra gondolunk a 90-es években. A csökkenő kamatlábak a japán gazdaságra nézve milyen hatást váltottak ki, elég, hogyha ezt szem előtt tartjuk. És szeretném, ha egyértelműen kifejteni azt, hogy egyfajta deflációs spirál vagy stagfláció kivontakozás az euróövezetben mit jelent ön szerint. Tudjuk azt is, hogy a bizalom hiánya egy nagyon fontos akadálya a gazdaság felélénkítésének. És egy ilyenfajta bizalmatlansági spirál egyre komolyabb méreteket Támogatja azt az elképzelést, hogy a bankok, hiszen főleg ugye az adófizetők pénzével mentették meg őket, nem kellene nekik megtegyük az első lépést afelé, hogy a hitelnyújtás könnyebb legyen. Hogyan kívánja rávenni a bankokat erre? Van-e egy további elképzelés arra vonatkozóan, hogy hogyan ösztönözze a bankokat? Köszönöm. Először is, ami a deflációs jelenséget illeti, említettem, hogy régebben tapasztaltuk már azt, hogy most egy bizonyos időszakig negatív szinten mozgunk, majd ismét pozitív területre lépünk. Ebben mindannyian bízunk, a piacok, a megfigyelők, illetve a piac résztvevői is. Egyértelműen úgy gondolják, ahogyan ezt kezdetektől fogva is hangoztattuk, hogy ez így alakul, hiszen mindez tényekre alapul. Tehát ismételten, ami egyértelmű, az az, hogy a deflációs kockázat nem következett be Európában és úgy gondolom, hogy most már ez a megfigyelők számára is egyértelmű. Ami a bizalom, bizalom hiányt illeti, a bizalom eltűnt tavaly szeptember 15-én, és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy ismét bizalmat lökjünk a rendszerbe, a vállalatokba, és a döntéshozatali folyamatokban is ezt kell érvényesítenünk, és ez az, amire törekszünk. És ön is ugye nagyon pozitívan fogalmazott, ugye nem szokványos intézkedéseket kell meghoznunk, amikor az idők ezt kívánják, és le kell szögeznünk azt is, hogy sohasem fogjuk elfogadni azt, hogy az el, a tulajdonképpeni célunktól eltérjünk, nevezetesen az árstabilitás megteremtésétől. És az inflációs előrejelzések is összhangban vannak az elképzelésünkkel, a közép és rövid távú előrejelzések. És megerősíthetem, hogy minden tőlünk tehetőt megteszünk, hogy ismét felépítsük a bizalmat. Köszönöm, és az utolsó hozzászóló Bokros úr és még 5 percig tudjuk biztosítani a tolmácsolást. Köszönöm szépen, nekem nincsen szükségem tolmácsolásra. Köszönöm a lehetőséget. Szeretnék csatlakozni a korábban feltett kérdésekhez a Maastrichti kritériumok ügyében. Trisé úr teljes mértékben világossá tette, tette azt, hogy a belépési kritériumokat teljesíteni kell, és nemzeti politikai konszenzust igényel, ez teljesen egyetértek önnel, de továbbra is felmerül a kérdés, hogy a kritériumok következetessége az euróövezet kohéziója szempontjából, nem is annyira a belépés szempontjából kritikus. Egyesek azt mondják, hogy természetesen a válság megváltoztathatta a gondolkodásmódunkat az ügyben, hogy a Maastrichti kritériumokat mennyire kell következetesen érvényesíteni. Egyesek azt mondhatják esetleg, hogy a folyó fizetési mérlekhiány a megfelelő politikával kezelendő, mert hogyha ikerdeficittel rendelkezik egy ország, az teljesen más játékszabályokkal jár, mint hogyha fiskális deficitről van csak szó. E, mások szerint pedig a fiskális kritériumot is el kell törölni, mert e pillanatban a legtöbb ország nem tud ennek eleget tenni, és a belátható jövőben sem. Hogyan gondolkodik erről? És most nem az LKB e vezetőjeként, hanem monetáris elméleti szakemberként kérdezem önt erről. Ön hogyan kezelné az euró övezet kohéziójának a problémáját? Hát az a gond, hogy én nem tudom ezeket a minőségeimet elkülöníteni egymástól. Csak annyit hadd mondjak erre, hogy amikor úgy fogalmazok, hogy az LKB irányító testülete, egy bizottsága tartja magát a kritériumokhoz, akkor csak megismétlem azt, amit az Európai Bizottság maga is közölt, és tudomásom szerint az hangzott el, hogy a legtöbb érintett ország. És ezzel nem arra akarok utalni, hogy belépnek illetve olyan abnormális helyzetben találják magukat, amelyben eh, nem tudják a konvergencia feltételeket teljesíteni a továbbiakban, de a tények szintjén meg kell nézni egyrészt a kritériumok teljesülését, Másrészt a többi elemet is, ami a jól működő gazdaság területére tartozik, és az euróvezeten belül, hangsúlyozom, hogy belül, a stabilitás és növekedési paktum érvényesül, ahogyan tudják, belülről sokkal keményebben szerzünk ennek érvényt, mint a térségen kívül, mert az Európai Bizottság itt kemény eszközökkel léphet fel ennek érdekében, és különböző összehasonlítható mutatószámokra utalhatnék, vagy hogyha ilyenek nincsenek, vagy nem lennének a stabilitás és növekedési paktumban, akkor is követnénk, vagy alkalmaznánk hasonlóakat, mert ezekre szükség van funkcionálisan. Még akkor is, hogyha a stabilitás és a növekedési paktum ezt nem határozná meg. Minden gazdaság és az euró övezet megfelelő működéséhez ezek elengedhetetlenek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon szép eszmecserét zárhatunk. Köszönöm szépen a részvételt, és holnap reggel 9 órakor találkozunk ismét. biztos biztosasszonynal és Juncker úrral találkozunk. Köszönjük szépen a